Okay, dear colleagues, we are going to... Uh, Kedves kollégák, kezdjük a délutáni időszakot. Még két képviselő beszél állva, akkor kérem, hogy hagyják abba. Később, később lehet beszélgetni. Nagyon örülő. Nagy örömmel köszöntjük a miniszter utat, a miniszter urat, a Horvátország Képviseletében természetesen a horvát elnökséget is képviseli egyúttal, úgyhogy körülbelül 10-12 perc múlva meg is adom majd a szót a következő hat hónapra vendégünknek az egészségügy témájában, a horvát elnökség pirítása az egészségügy témájában. Vagy talán most is megadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, talán jobb lesz, hogyha horvátul folytatom, úgyhogy tegyék fel a fülhallgatókat. Az elkövetkezendő 10 percben megpróbálom majd ismertetni önökkel, hogy melyek Horvátország prioritásai az elkövetkezendő 6 hónap során. Úgy gondolom, hogy ezek a prioritások nagyon fontosak lesznek a az egészségügyi intézmények számára Európában, ugyanis a mi prioritásaink mind-mind olyan kérdéseket érintenek, amelyek valószínűleg az összes többi Európai Uniós tagállamban is aktuálisak. Az egyik fő téma a szerváltültetés és a szerv adományozás. Horvátországban nagyon jó tapasztalatokra, nagyon jó, tettünk szert, nagyon jó eredmények születtek, úgyhogy ezeket a pozitív, jó tapasztalatokat szerettük volna megosztani a többi tagállammal is, hogy másokat is arra ösztönözzünk, hogy a szervadományozás ügyét elősegítsék, és hát arról nem is szólva, hogy a szervát ültetéssel rengeteg ember életet lehet megmenteni. A másik fontos téma, amelyről ma beszélni szeretnék, olyasmi, ami egy nagyon sürgető kérdés, Arról van szó, hogy egyre öregszik a társadalmunk. Az Európai Unió lakosságának átlagosan 25%-a, 56%-a 60 év feletti korosztályhoz tartozik és mint tudjuk, az időskor különböző betegségekkel jár együtt, gyakrabban fordulnak elő a karcinómák például, és mindez egyrészt ahhoz vezet, hogy többen veszítik idő előtt az életüket, másrésztről pedig megnöveli az egészségügyi rendszer számára költségeket. Ha megengedik, akkor először is a szervátültetésről szeretnék beszélni. Körülbelül 20 évvel ezelőtt Horvátországban nagyon intenzíven láttunk neki a szervadományozás és szervátültetés előmozdításának. Korábban is már létezett ez a gyakorlat, 40-50 évvel ezelőtt terjedt el ez a gyakorlat ugye a világban, akkor Horvátországban is elterjedt, ugyanakkor azonban sokszor sokan meghaltak, mert nem tudtunk találni megfelelő donort. Utána elindítottunk egy kampányt, egy népszerűsítő kampányt, érzékenyítő kampányt Horvátországban, annak érdekében, hogy az emberek még időben aláírjanak egy nyilatkozatot a szervadományozási szándékukról, ezáltal is megmentve mások életét. Nyilvánvalóan, amikor az ember egészséges, egészséges, akkor sokszor nem gondol arra, hogy esetleg halála után szervet adományozna másoknak, és ezzel megmenteni mások életét, ezért volt szükség erre az érzékenyítő kampányra, amelynek eredményeképpen az adományozás szempontjából Horvátországban kétszer akkora a szervadományozók száma, mint az Európai Unió más tagállamaiban. Az Eurotransplant tagjává is váltunk, és azóta a horvát páciensek és az európai páciensek általában is előnyét élvezhetik ennek a hálózatnak. Ennek értelmében megkívánjuk osztani majd egy áprilisi konferencia alkalmával az ez irányú tapasztalatainkat. Érzékenyíteni szeretnénk az összes Európai Uniós tagállamot ennek fontosságára. És már az orvosi együttműködés szintjén is előkívánjuk segíteni ennek a gyakorlatnak, ennek a bevált gyakorlatnak a terjedését. Vannak olyan szervek, ezek, ezt azokért, azok kedvéért mondom, akik talán nem foglalkoztak még soha orvostudományjal. Vannak tehát olyan szervek, amelyeket különböző gépekkel is helyettesíthetünk, ilyen például a dialízis eljárása a vesék esetében, de vannak olyan szervek, mint a máj, amelyeket nem lehet helyettesíteni. Körülbelül 30 évvel ezelőtt volt egy globális projekt, a xenotransplantáció, amely arra irányult, hogy nagy beruházásokkal megpróbálták elérni a tudósok, hogy más élőlények szerveit ültethessük át emberi szervezetekbe. Azonban most, hogyha az Európai Unió szintjén összekapcsolódunk, és mindenütt a tagállamokban elindítunk olyan programokat, amelyekkel arra ösztönözzük a lakosságot, hogy részt vegyenek a szervadományozásban, akkor nagyon rövid idő, előn, rövid időn belül elérhetjük azt, hogy megmentsük mindenkinek az életét, akinek menthető az élete, mert úgy gondolom ez etikailag is egy nagyon fontos szempont, és gyakorlatilag is nyilvánvalóan. Érdemes lenne tehát ebben a témakörben a tapasztalatcserét és tudáscserét elősegíteni, segítve ezzel az Európai Unió minden tagállamát. Egy olyan további téma, amelyről a soros elnökségünk idején eszmecserét szeretnénk folytatni, és amelyel kapcsolatosan Zágrában is konferenciát szervezünk, az a különböző rákos, daganatos megbetegedések területe, illetve az ezzel összekapcsolódó hatalmas egészségügyi költségek ugyanis ma már olyan sokan betegszenek meg daganatos betegségben, hogy az hatalmas terhet jelent minden tagállam számára az egészségügyben. A szűrővizsgálatok területén sokkal többet tehetne az összes tagállam. Itt érdemes lenne fejleszteni a kölcsönös párbeszédet, a tapasztalatcserét előmozdítani. Vannak olyan programok, amelyek nem igazán mutatkoztak hatékonynak, például az emlőrák, a vastagbélrák és a ményakrák korai felfedezésénekre vonatkozó kampányok. Sajnos nem jelennek meg elegen a, még mindig a szűrővizsgálatokon, ez Horvátországban sincs másként. Három évvel ezelőtt, amikor kormányra kerültünk, rögtön felismertük azt, hogy a daganatos megbetegedések mekkora problémát jelentenek, mint személyes szinten, mint az egészségügy szintjén, és elindítottunk egy daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos programot, amelynek a tapasztalatait szeretnénk megosztani a tagállamokkal. Biztos vagyok abban, hogy a kölcsönös tapasztalatcsere révén biztosan sok életet menthetünk meg de biztosan tudják önök is, hogy az Európai Bizottság elnöke, valamint az egészségügyel foglalkozó biztos is prioritásként fogalmazta meg a daganatos megbetegedések elleni harcot, úgyhogy számítok az önök támogatására is ebben a harcban. Remélem, hogy a, az emberiséget sújtó hatalmas probléma ellen közösen tudunk fellépni. Tudjuk pontosan, hogy melyek azok a tényezők, amelyek elősegítik a rákos megbetegedések kialakulását. Ezek ellen tudunk fellépni, annak érdekében, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, és más részről az is nagyon fontos, hogy még egy korai stádium, minél koraibb stádiumban fedjük fel a betegség jelenlétét, hogy segíteni tudjunk a pácienseken. Ebben az értelemben mi Horvátországban, illetve Horvátország részéről szeretnénk hozzájárulni az EU egészének harcához a rák ellen. Mi a magunk részéről már e, készítettünk egy programot, egy szűrő programot, szűrési programot a tüdőrák korai felismerésével kapcsolatosan. Tudjuk, hogy a tüdőrák általában a második, harmadik helyen végez, amikor arról van szó, hogy hányan halnak bele, és hogy milyen gyorsan halad előre a betegség. Európában a tüdőrákban szenvedők 80%-a bele is hal a betegségbe. Azonban, hogyha a tüdőrákot sikerülne időben észlelni, akkor évente Horvátországban egyedül 500-600 ember életet lehetne megmenteni. Ezt felszorozva elképzelhetjük, hogy milyen sok ember életet menthetnénk meg az Európai Unióban. Tudható az, hogy a, azok, akik dohányoznak, illetve akik családjában él valaki, aki dohányzik, sokkal gyakrabban betegszik meg tüdőrákban, ezért az ő esetükben különösen indokolt lenne a szűrővizsgálat, ez esetben korán felfedezhető lenne a betegség, és megfelelően kezelhető lenne. Ezekre a tapasztalatokra tettünk szert, és szívesen megosztjuk ezeket a tapasztalatokat a többi tagállammal is. Néhány nappal ezelőtt Kiriekides biztos Zágrábban járt, és ott közösen beszéltünk erről a témáról, ismertettem Kiriekides asszonynal a pozitív eredményeinket, és azt hiszem, a pozitív eredmények tükrében nyilvánvalóan a többi tagállam is majd fontolóra veszi, hogy esetleg hasonló lépéseket tesz. És ha megengedik, akkor még szólnék néhány szót egy másik témáról is. Egyértelmű, hogy az egészséges időskor eléréséhez változásokra van szükség. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy milyen lépésekre van itt lehetőség, érdemes a mozgás, a rendszeres mozgás elősegítése, másrésztről a digitalizáció is új eszköz lehet a kezünkben, amelyel elősegíthetnénk az egészségügyi rendszerek további fejlesztését. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket, és most pedig érdeklődéssel várom az esetleges kérdéseket, megjegyzéseket, hiszen biztos vagyok abban, hogy nem sikerült mindenre kitérnem 10 perc alatt. Köszönöm. Thank you very much for having uh, Köszönöm szépen, hogy nagyon világosan megfogalmazta a prioritásokat. Akkor most megadom a szót a koordinátoroknak, a politikai csoportok képviselőivel. Kezdjük a néppárttal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tanács soros elnökének is a szót, és a hazám fiataljai nevében is köszöntöm már beszéltünk korábban is, olyan fiatalok vannak most vendégekként jelen, akik, akiket a klímavédelem rendkívül érdekel. Most pedig a témára térek. Köszönöm szépen a prioritásokat, a szerv átültetés rendkívül fontos téma, bármelyikünket érintheti ez akár holnap is, valamelyik program érintheti az életünket, és néhány évvel ezelőtt már olyan projekteket hajtottunk végre, amelyek nagymértékben javították a helyzetet Európában, ugyanis a szerveket Európában most már optimálisabban lehet cserélni, vagyis egy adott tagállamban egy adott szerv hiánya most már nem jelenthet feltétlenül akkora problémát, mint korábban. Azonban azt hiszem, még nem teljes ez a cél, még nem valósult meg teljesen. Más például a tagállamok között időnként megvalósul egy csere, máskor nem, például Németország és Horvátország között jól működik, Németország és Lengyelország között nem. Köszönöm, hogy a rákot is említette, a daganatos betegségeket, ez egy nagyon fontos kérdés a frakcióm szempontjából is, és nekem személy szerint is, és nagyon fontos lenne számomra, hogy olyan kérdésekre koncentráljunk, ahol Európai Uniós szinten jobban be tudunk avatkozni, hozzáadott értéket tudunk létrehozni a tagállami szintnél, például például a gyermekek körében a daganatos betegséget emelném ki, hiszen egy család számára ez adott esetben tragédia, és nagyon fontos lenne az is, hogy a gyógyszer hiány kérdését is, nem csak a daganatos betegségek esetében, hanem más betegségek esetében is tartsuk szem előtt. A kérdésem az az, hogy milyen elképzelései vannak a gyógyszerhiány vonatkozásában, hogy ezt a helyzetet javítsuk. Köszönöm. Tierdas asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött ebbe a szakbizottságba. Jelen pillanatban az információ robbanás korszakát éljük, azonban nagyon-nagyon sok dezinformáció, fake news is van, különösen az egészségügy témájában, és ma az, az Európai Uniós polgároknak sokkal nehezebb a dolga abban, hogy különválasszák a tényeket a véleményektől, a híresztelésektől, az egészséges életmódhoz vezető ösvényen milyen intézkedéseket gondolnak foganatosítani a, ezen a téren, illetve az élelmiszer címkézés területén, a fogyasztói tájékoztatás területén ez a kérdésem. És már az Európai Bizottságot említettük, a rák elleni harcot, és tudjuk azt, hogy a daganatos betegségek 40%-át meg lehetne előzni. A kérdésem az az, hogy milyen stratégiájuk van az egészségügy területén az életszínvonal emelésére, például az ártalmas vegyi anyagok használatát hogyan lehetne visszaszorítani, és az egészségügyi ellátás színvonalát hogyan lehetne javítani. Évente 25 ezer beteg halt meg, hal meg a multirezisztens baktériumok által okozott betegségektől, óriási költségei vannak ezen betegségek kezelésének, és az egészségügy egy horizontális koncepció. Hogyan kíván más kollégákkal együttműködni ezen a területen? Nagyon fontos ugyanis az, a szektorokon átnyúló megközelítés, ugyanis ennek nagyon komoly kihatásai vannak az egészségügyen túlmenően, ezért fontos a szociális hálózatosítás, ide tartozik a foglalkoztatás, a lakhatás és a szociális védelem kérdése is, hiszen az Európai Unióban csak így tudjuk az egészségügyi helyzetet érdemben javítani. Köszönöm szépen a Renew Europe-tól. Veronik Vérál következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, franciául kívánok felszólalni. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy kihangsúlyozta, hogy elkötelezetten fog harcolni a daganatos betegségek visszaszorításáért, és különösen örültem annak, hogy készen áll arra, hogy a preventív intézkedéseket foganatosítsa. Azt gondolom, hogy az európai parlament múlt heti zöld egyezmény elfogadása rendkívül fontos lépés volt az egészségügy területen is. Kiemelnék egy intézkedést a helyes táplálkozás és, a, és az élelmiszerbiztonság területén. A kérdésem a Nutri-Score-ra vonatkozik, egy ponttáblázatra. Ez egy tudományos alapú elképzelés, itt a halálozási arányt kívánjuk visszaszorítani, a krónikus betegségek és a daganatos betegségek területén 3%-kal, és itt különösen a legsérülékenyebb helyzetben lévő népesség, csoportot érintő kérdésekről van szó. Ez egy olyan eszköz, amely az ipari szektor képviselőire is komolyan kihat az egészségügyi szektorban, és van egy olyan aláírásgyűjtés petíció is folyamatban, ahol már több mint négyezer aláírás született azon követeléssel, hogy az Európai Uniós élelmiszerek címkézésében is megjelenjen ez a ponttáblázat. Miniszter úr, mi az elképzelése a, a termelőtől a tányérig a Farm to Fork projekt kapcsán, hogyan gondolja az élelmiszerbiztonságot javítani, és a Nutri-Score projektről mi a véleménye. Köszönöm. A zöldek képviseletében Peter Paris következik. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy eljött erre az eszmecserére. Itt vagyok. Nagyon érdekesnek találtam azt, hogy felszólásában kihangsúlyozta az, hogy rendkívül fontos a daganatos betegségek visszaszorítása és az előrelépés, és a szocialista kollégámnak is hálás vagyok, hogy megemlítette, hogy rendkívül fontos a prevenció, a megelőzés már a kezelés előtt, hiszen a prevenció általában olcsóbb, mint a kezelés, és óriási pressziót tudunk elkerülni ilyen formában, mind a beteg, mind a beteg családja szempontjából. A kérdésem az az, hogy a, a környezeti mérgezés toxikusság visszaszorításában milyen elképzelései vannak. A környezetvédelmi felépési tervnek szerves része volt ez az antitoxik, non-toxik környezeti projekt, és nem igazán értem, hogy miért, de az általános vélekedés szerint ez egy környezetvédelmi probléma, szerintem viszont ez egy egészségügyi probléma. Egy példát ö, említenék, az endokrin diszruptorokat, itt hormonok képzéséről van szó az emberi szervezetben. Az endokrin diszruptorok minden szervet érintenek a működésükben, ö, ö, reprodukciós folyamatokat érintenek, daganatos betegségeket eredményez ez a zavar, de ezzel kapcsolatban az Európai Unióban még nincs stratégia és nagyon különbözőek a megközelítések a különböző jogszabályokban. Például a biocid termékekben az endokrin diszruptorok szerepét különböző módon írják le, például, mint a növényvédőszerekben. És azt hiszem, hogy ezzel foglalkoznunk kell horizontális szinten, ugyanis az endokrin diszruptorok például olyan anyagokban amelyek érintkezésben lépnek élelmiszerekkel, vagy akár a padló lakokban, ugyanis a gyerekek ugye a kisgyerekek ott mászkálnak a padlón, és utána a kezükről bekerül a szervezetükbe, és ez óriási ártalmakat okoz. A kérdésem az az, hogy ezzel foglalkozni kívánnak-e, hogy legyen az Európai Unióban stratégia ezzel kapcsolatban a lehető leggyorsabban. Két lehetőség van az volt az ölletnek. Vigyázzunk a felszólási időkkel, úgy tűnik, hogy más nem kíván felszólalni. Az ECR részéről Viskoszki a képvisel az, hogy nincs jelen, de szeretne felszólalni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk van találkozunk önnel, és kérdéseket tegyünk fel. Nagyon konkrét kérdéseim lesznek. Egy kicsit nem maradt már ideje a felszólalásában kitérni a következő témára. Nem ejtett szót arról, hogy mi az elképzelés az öregedő társadalom problémái orvoslásának kérdésében milyen stratégiában gondolkodna ide vonatkozólag, és milyen fenyegető tényezőket azonosítottak be. A horvát elnökség hogyan kívánja kezelni ezt a problémát? Milyen javaslatokat várhatunk, és a bizottságról miről kívánnak tárgyalni? Bizonyára feltűnt önnek is, hogy a legtöbb felszólaló említette a daganatos betegségeket, a rák problémáját. A mi szakbizottságunk kidolgozott ajánlásokat a tekintetben, hogy növelni kell a forrásokat a rák elleni harchoz, és volt egy meghallgatásunk is, egészségügyi jelölt biztos sal, de nem kaptunk azzal kapcsolatban a választ a jelöltől, hogy a csomagot hogyan kívánja végrehajtani a daganatos betegségek kapcsán. És nagyon fontos ez a több éves pénzügyi keret kialakítása szempontjából is, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérdezném a véleményét. Köszönöm. Thank you. For the GUE, the last speaker before... Uh, GUE nevében az utolsó felszólaló, Szilvia Monik kapszót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, sok sikert kívánok az első soros elnökségükhöz. Finnországból jövök. Mi voltunk önök előtt a soros elnökség, miattuk a soros elnökséget szorosan együttműködtünk, és azt mondhatom, hogy a munka nem egyszerű. Sok sikert kívánok ehhez. Kérdezem, hogy a levegőszennyeződés kérdésével és a peszticidek kérdésével hogyan próbálnak megbirkózni. Ez két példa arra, hogy milyen anyagok, milyen jelenségek vannak negatív kihatással a lakosságra. A hormon diszruptorok kérdéséről, Paulus kollega beszélt az endokrin diszruptorokról, milyen terveik vannak? több generációra kiterjedő kihatással vannak ezek az endokrin diszruptorok. Azt gondolom, érdemes van egy csomagba szervezni ezeket, illetve felmerül, hogy a csomagoláson szereplő jelzések kérdésével milyen terveik vannak. Hiszen vannak olyan termékek, amelyek mondjuk a csomagolásból bekerülnek az emberi szervezetbe. Ezzel a jelenséggel is kell valamit kezdeni másodszorban. Hogyan szeretném az élelmiszerekben található növekedés serkentő fehérjék kérdését szabályozni? Jelenleg nagyon lazán bánnak ezzel a kérdéssel. Hogyan akarják megakadályozni, már mint a jogszabályok, hogyan akarják megakadályozni ezt, hogy a növekedési hormonok kerüljenek be az élelmiszerekbe, hiszen ez negatív kihatással van az emberekre, és rossz a további szemfejlődés szempontjából is. Köszönöm szépen. Tíz perce van, hogy az első kérdésekre válaszoljon miniszter úr, tessék. egy zástupnice i zástupnice. Tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm ezeket a kérdéseket. A kérdésekből azt szűröm le, hogy hasonlóképpen gondolkodunk, hasonló dolgok foglalkoztatnak minket, és hasonló dolgok aggasztanak minket. Azt látom, hogy hasonlóképpen közelítjük meg a problémák megoldását, és egyetértünk abban is, hogy nem szabad szemet hújni azon problémák felett, amelyek befolyásolják az emberek életét, nem szabad tétlennek maradni azon tényezőkkel kapcsolatosan, amelyek több millió ember életet követelnek évente. Nyilvánvalóan a horvát soros elnökség nem fog tudni megoldani minden problémát, de mindent megteszek annak érdekében, hogy elősegítsük a párbeszédet. Nagyon fontos, hogy minden problémával foglalkozzunk, és hogy minden problémáról tudományos, szakértő alapon értekezzünk. Nem szabad továbbá egyetlen egy olyan csoportot sem kivételként kezelni, gondolhatunk itt az ipari szereplőkre például, akik tehetnek azért, hogy a káros tényezőket megszüntessük, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermekeinknek a jövőben egészségesebb jövőt biztosítsunk. Ami az átültetést, a szervátültetést illeti, elhangzott hogy néhány tagállammal nagyon könnyű az együttműködés, így Németországgal például, másokkal nehezebb. Bízom abban, hogy az Eurotransplant hálózat segítségünkre lehet. Olyan hálózatról van szó, amelyet ki kell bővítenünk, és remélhetőleg hamarosan minden EU-s tagállam tagja lesz ennek a hálózatnak, amelyel több tízezer ember életét menthetjük meg évente mindenütt, minden fórumon, a politikai fórumokon és az orvosi fórumokon is mindig azért szállok síkra, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a hálózathoz, ezzel elősegítve a szervátültetést. Ami a rákos megbetegedések gyógyszerekkel való kezelését illetén beszéltem már arról, hogy mekkora kihívás ez a betegség a világ számára. Úgy gondolom, hogy a gyógyítás jövője a génterápiában és az immunterápiában rejlik ezen a téren. Nyilvánvaló, hogy a gyógyszeripar itt elsősorban profire, profitorientált megközelítést alkalmaz. Fontos, hogy a tagállamok összefogjanak a gyógyszerek beszerzésében, ezzel is lenyomva az árakat, máskülönben nagyon nehéz lesz a helyzet. Horvátország egységként tekint az Európai Unióra, és megpróbál majd az Európai Unió részéről tárgyalni a gyógyszeri, gyógyszeripari szereplőkkel, elérve azt, hogy minél alacsonyabbak legyenek ezeknek a gyógyszereknek az árai. Mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon gyorsan növekvő területe a gyógyszeriparnak. A gyógyszeripari cégek több millió, sőt több milliárd eurós nyereségre tehetnek majd szert a jövőben, és már most kell tenni azért, hogy az elkövetkezendő tíz évben bekövetkező nagy gyógyszeripari elő, előrelépések ne lehetetlenítsék el a páciensek helyzetét. Mint ahogyan többen is mondták, tulajdonképpen a, gyógy, a rák elleni küzdelem titka a prevencióban rejlik. Tudjuk, hogy vannak olyan tényezők, amelyek nem csak a rákos megbetegedéseket, hanem más krónikus megbetegedéseket is elősegítenek. Az Európai Unió egészén, egészének területén így van ez, ezért egységként kell kezelni az Európai Uniót ezen a területen. Fontos, hogy a mérgező anyagokat a lehető legalacsonyabb szintre szorítsuk vissza. Ezek jelen vannak ugye a környezetünkben, az élelmiszerekben. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor nagyon sokakat menthetünk meg a betegségtől, és sok emberéletet is megmenthetünk. Mindazonáltal azt hiszem, hogy párbeszédre van szükség, együttműködésre van szükség, és közös szabályozásokat kell hoznunk ezeken a területeken, amelyeket minden tagállamnak be kell tartania. Természetesen minden tagállamban létre kellene hozni toxikológiai központokat is, amelyek gyorsan és pontosan mutatják ki azt, hogy a különböző termékekben eh, milyen káros anyagok találhatóak. Éppen ezért eh, teljesen egyértelmű szabályokra van szükség a termékeket illetően. Ma sajnos azt látjuk, hogy ha valaki olcsóbb terméket vásárol, akkor abban eh, mérgező anyagok találhatók nagyon gyakran, ezt el kell kerülni, meg kell akadályozni a jövőben. Nagyon fontos látni azt, hogy közösen kell előbbre jutnunk, mert az egyes tagállamok egyenként nem lehetnek eredményesek. Fontos, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk a környezetünkért, minél kevésbé szennyezzük azt, minél kevésbé szennyezzük a bolygónkat, ezzel csökkentve a káros hatásokat is, és itt nem csak az éghajlatváltozásra gondolok, hanem például az egészségügyi hatásokra is. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk az antimikrobiális rezisztencia problémájával, számos tagállam már egyébként felismerte ennek szükségességét. Ellenőrizetlenül, túlzott mértékben használtuk eddig az antibiotikumokat, ami ahhoz vezetett, hogy sokszor emberéletekbe kerül már az antimikrobiális rezisztencia, amely ennek révén alakult ki. Sokan teljesen hirtelen betegszenek meg, egyik napról a másikra kórházban találják magukat, sokan meghalnak ezen probléma miatt. Ez egy olyan probléma, amelyel kapcsolatosan ismét csak érzékenyítő programokat kívánunk kialakítani a soros elnökségben bennünket követő Németországgal karöltve. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ebben a kérdésben semmit ne hagyjunk a véletlenre. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezen a téren a szabályozás előbbre jusson. Mindaz, amit elmondtam a különböző toxinokról, a környezetről, a növényvédőszerekről, amelyek a szervezetünkbe bekerülnek a, az élelmiszerek révén, gyakran nagyon károsan befolyásolják az egész endokrén rendszerünket, amely ugye a hipofízistől indul, és behálózza az egész szervezetünket. Egyfajta egyensúlytalanság alakul ki az emberi szervezetben, egyfajta ördögi kör az immunszupresszió révén, az immunszupresszió maga pedig különböző betegséget válthat ki, beleértve daganatos betegséget is. Hogyha valaki ma azt kérdezi, hogy a fiatalok körében miért terjedt el annyira a daganatos betegségek sora, nos, én gastroenterológusként korábban azt tapasztaltam, hogy az emberek 70-es, 80-as éveikben betegszenek meg daganatos megbetege, megbetegedésekben, ma viszont azt látjuk, hogy 30-40 éves emberek lesznek rákosak. Ez tehát az endokrén rendszerrel és az immunrendszerrel függ, függ össze, és ezek tekintetében nyilvánvalóan nagyon negatív szerepet játszanak a különböző vegyszerek, vegyi anyagok, amelyeket belélegzünk, elfogyasztunk az élelmiszerekkel. Egyébként a légszennyezés is nagyon fontos szerepet játszik mindebben, erről még nem beszéltünk azt hiszem eleget az Európai Unióban. Ami az öregedést illeti, itt nyilvánvalóan megelőzően nem tudunk tenni semmit, de nagyon fontos, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg az Európai Unió összes tagállamában. Fontos, hogy a lakosság körében elterjedt szokásokat megváltoztassuk. Emellett az időseknél rengeteg betegség lenne elkerülhető, például a testmozgás népszerűsítésével, valamint a megfelelő egészséges táplálkozás elősegítésével. Most említhetném például a különböző szívbetegségeket, érrendszeri megbetegedéseket. Itt is rengeteg megelőző lépést tehetünk, hasonlóképpen az előzőleg említett rákos megbetegedésekhez. Nagyon fontos tehát a megelőzés. Egyetértek önökkel abban, hogy az összes címkére a vegyi összetételen túl, az esetleges mérgező anyagokon túl szerepeltetnek ellene az adott élelmiszer kalóriatartalmát és azért, hogy az esetleges fogyasztó tudhassa, hogy mit fogyaszt pontosan, és hogy ez milyen kockázatokkal jár. Ami a vegetáriánus étrendet életi, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az egészséges étrend népszerűsítése. A vegetáriánus étrend is nagyon sok elemet tartalmaz az egészséges étrendből, ezért nem látok okot arra, hogy miért is nem mozdítsuk elő a vegetáriánus étrend terjedését, de a vegetáriánus étrend önmagában még nem biztosítja azt, hogy az élelmiszerek ne tartalmazzanak különböző káros anyagokat, mérgező anyagokat, és így tovább. De látom, hogy már nincs több időm, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Merci, monsieur le ministre. Euh, köszönöm szépen, miniszter úr. Talán egy válaszra visszakérdezek a Farm to Fork stratégia kapcsán. Ez egy nagyon fontos stratégia, amelyet az Európai Bizottság jelentett be a New Green Deal keretén belül. Erre valaki rákérdezett, ehm, mind a peszticidek használata, mind az egészséges élelmiszer, élelmezés tekintetében szerepet játszik ez a stratégia. Ön, mint egészségügyi miniszter, illetve az egészségügyi miniszterek tanácsa milyen tervet sző és hogyan akarja el, elnöksége alatt ezt a stratégiát megvalósítani. Tehát ezt most egyrészt nemzeti egészségügyi miniszterként, másrészt pedig a tanács elnökeként, még egyszer mondom, a soros tanács elnökeként teszem fel önnek ezt a, kész, ezt a kérdést. Úgyhogy kérem, hogy a következő válaszfordulóban válaszoljon még erre a kérdésre. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a kérdésével rávilágított ennek a projektnek a fontosságára. Azt hiszem, ezt mindannyiunknak támogatnunk kellene, hiszen a, tányér, a tanyától a tányérig alapelv, a farm to fork alapelv rendkívüli fontosságú ebben a tekintetben. A horvát soros elnökség szeretné elérni azt, hogy amikor a mezőgazdaságról, az élelmiszertermelésről beszélünk, akkor azt összekapcsoljuk mindig az emberi egészséggel is. Nagyon fontos, hogy az illetékes munkacsoportok közösen dolgozzanak ezen a programon, ennek a megvalósításán, és hogyha ezt a projektet az összes tagállamban végrehajtjuk, akkor biztosan hatalmas előrelépést teszünk az egészségügy területén. Thank you. So we're going to move to... Köszönöm szépen, következik a kérdések következő fordulója. Cindy Francen kapszult a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy eljött hozzánk. A következő hónapokban, években a rák elleni harcban fogunk együttműködni, és három kérdésem van, három agályom van e fontos kérdés kapcsán. A toxikus vegyi anyagok kérdése nagyon fontos. A nulla szintű polút ö, szennyezés nem csak a környezetet, hanem az egészségünket is megvédi. Kérdezem tehát, milyen speciális intézkedéseket tervez annak érdekében tenni, hogy a rák elleni harcban a zero pollution, nulla szennyezés stratégia megvalósuljon. Második kérdésem. A pediatriai, gyermekgyógyászati és a felnőtt betegségcsoport között támogatja egy új speciális igényekkel rendelkező betegségcsoport definiálását. Harmadsorban a szekundér prevenció fontosságát alábecsülik, az onkológiai prevenció és utókezelés kérdése is nagyon fontos, tehát a rák betegek szekundér prevenciójának ügyét támogatnál. Köszönöm. Sandy Timo Völken. Timo Völken, az SND nevében. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt miniszter úr. Az orvosi területen számos dolgot vethetnénk fel, vitathatnánk meg. Engem leginkább az érdekelne, hogy Európában a gyógyszer hiányt hogyan akarják eh, megszüntetni, de nem erre kérdezek rá, hanem egy olyan témára, amely már hosszú ideje foglalkoztat bennünket, ez a HTA. A HTA célja az, hogy a nemzeti értékelési rendszerek fragmentációjának véget vessen, a párhuzamosságokat megszüntesse, és a kisebb tagállamoknak lehetővé tegye, hogy az innovatívebb gyógyszertermékekhez gyorsabban hozzájusson. Az Európai Bizottság két évvel ezelőtt egy javaslatot készített el, a parlament február 15-ben, 2019. február 15-én elfogadta az dokumentumot, de a tanácsban továbbra is megakadt az ügy. Terve bevették-e, hogy a soros elnökségük alatt ezt a dossziét a tanácsban áttöréshez vigyék? Hiszen ezen egységes értékelési rendszerre szükségünk van annak érdekében, hogy az Európai Unióban minden ember egyszerűbben hozzáférjen a gyógyszerekhez. Örülnék, hogyha konkrét javaslattal rendelkeznek. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Ön az ötödik tanácselnökséget képviselni, aki ezt a dossziét próbálja lezárni. Thank you for renew Köszönöm, Jan Hojtem a Rinyú frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Az előző felszólaló felvetését szeretném folytatni. A gyógyszerek hozzáférhetősége problémát jelent, még Hollandiában is probléma 2002-ben, illetve 2004-ben például 100 gyógyszer hiányzott a 2002-2004-es időszakban, 2019-ben meg 8-szorozódott, 7769 gyógyszer hiányzott rövid vagy hosszabb ideig. 2017-ben intézkedéseket foganatosítottak, de a gyógyszer hiány nem javult. Bruno Bryans, egészségügyi miniszterünk arra tett javaslatot, hogy legyen egy minden gyógyszerből egy 5 hónapos vésztartalék. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést európai szinten kell szabályozni, figyelembe véve, hogy a Brexit miatt a szakértők erről beszállnak, beszámolnak, a probléma még nagyobb lehet. Tehát már most fel kell lépnünk. Az egyik javaslat, melyet egy szakértő megfogalmazott, azaz, hogy a gyógyszergyártáshoz szükséges forrásokat, illetve kapacitásokat visszacsábítsuk az európai kontinensre, és ilyen módon nem a harmadik államokból származó aktív hatóanyagokra lenne szükségünk. Mit terveznek önök a soros elnökség alatt? Thank you. So we don't have a speaker for Greens. Az zöldek és az ID nem kéri a szót, úgyhogy az LCR-nek e adjuk meg már is a szót. Szkin asszony. Kuszminszka asszony. Nincs itt, nincs itt, nincs itt. Tehát a Google kap szót. Konyecsna asszony, parancsoljon. Děkuji. Eh, vážený pane ministře, eh, děkuji vám. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött, és én és az előttem szólókhoz kapcsolódnék a felszólalásomban, ugyanis amikor az új egészségügyi biztos nálunk volt, akkor megígérte, hogy nem fogja megengedni az, hogy az egészségügyi rendelet megint elsorvadjon és befagyasszák ezt a folyamatot. Azonban nem találtam meg az elnökségi dokumentumai között ez az anyagot, és nem is kérdezem meg, hogy hogyan kívánják ezt a témát lezárni, hiszen még a prioritásaik között sem szerepel. Ezért a kérdésem az, hogy a dokumentum, a szóban forgó dokumentum kapcsán milyen további lépésekben gondolkoznának? Van-e tárgyalási folyamat a bizottság és önök között? valóban komolyan gondolják, hogy még a tanácsi általános következtetéseket sem vizionálják a következő hat hónapra? Természetesen ez nagyon komolyan érinti a tagállamokat, és komoly, hosszadalmas, szuverenitással, stb. stb. kapcsolatos vitákat folytathatnánk, de itt alapvetően a gyógyszerekhez való hozzáférésről van szó illetve arról a problémáról, hogy nincs ezzel kapcsolatban egységes európai megközelítés. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió egyes országaiban élő különböző betegeknek, pácienseknek nagyon-nagyon késedelmes hozzáférése van az új gyógyszerekhez, ami katasztrófa, és igenis lehetne tenni Európai Unió szinten. Ezért itt a parlamentben, illetve a bizottságban is a biztos készen áll a következő lépés, úgyhogy kérem konkrét választ adjon arra, hogy hogyan képzelik el a továbbiakat. Köszönöm néppárt részéről Glavák asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész sor különböző kérdés hangzott el. Egész sor különböző kérdés hangzott el. Magam is horvát vagyok, és persze belátom, hogy hat hónap alatt nem lehet az összes problémát megoldani. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ezen év első hetén rekordszámú ö, szervátültetés sikerült Horvátországban végrehajtani, ezzel 19 ember életet megmentve, úgy gondolom ez egy hatalmas siker az ország számára. Spanyolország mellett mi vagyunk a legsikeresebb ország a szervadományozás és szerv átültetés tekintetében sikerült egy átlátható, nemzeti szintű transplantációs programot létrehoznunk, amelyel a transplantációs orvostudomány területén nagyon nagy előrelépést tettünk, de továbbra is nagyon nagy probléma globális szinten a szervhiány. Ezért is nagyon örülök annak, hogy a soros elnökség programja részévé tette a szervadományozás és szerv átültetés kérdését Horvátországban a legmagasabb az adományozott szervek aránya világszerte. Ezt külön szerettem volna kihangsúlyozni. Tisztelt miniszter úr, teljesen világos, hogy a horvát soros elnökség miért döntött úgy, hogy a szervátültetést, szervadományozást az egyik prioritásaként kezeli az egészségügy területén. Azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság vére szövetekre és sejtekre vonatkozó uniós jogszabályokról szóló értékelését használják-e majd a további lépésekhez, és ha igen, akkor milyen módon? Egyébként hát mindannyian tudjuk, hogy az egészség a legnagyobb érték, még akkor is, hogyha nem mindig vagyunk ezzel tisztában, úgyhogy nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk ezen a területen, és remélem, hogy mindannyian támogatni fogjuk Horvátország ez irányú törekvéseit a soros elnökség ideje alatt. Köszönöm. Köszönöm szépen, a szocialista Krisztina Moretti. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm, hogy eljött. Egészen világos, és a biztos asszony is kihangsúlyozta, hogy Európának világos stratégiára van szükség a gyógyszerellátás területén, a megfelelő elérhető árakon. A szabadalmi szektor itt rendkívül fontos szerepet kap. A generikus gyógyszerek 70%-át jelentik az Európában értékelt, értékesített gyógyszereknek, és ezek életet mentenek. A kérdés az az, hogy önök mit fognak azért tenni, hogy egész Európában egyenlő legyen a hozzáférés a páciensek számára a gyógyszerekhez. És szükségesnek tartja -e ennek érdekében a kerekasztal beszélgetések megszervezését minden érintett fél bevonásával? Nagyon tetszett az, hogy a rákot és a rák elleni stratégiát kihangsúlyozta. Ursula von der Leyen elnök asszony is kihangsúlyozta ezt, és az Európai Uniós daganatos betegségek elleni harccal kapcsolatos csomag fontosságát is kihangsúlyozta, és az előttem szólok, hogy csatlakoznék, fontos a holisztikus megközelítés. Először is ugye a kezelés, a terápia elsődlegesen fontos, de nagyon fontos a prevenció is, nagyon fontos a tudományos kutatás elősegítése minden Európai Uniós országban. A horvát elnökségnek milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban? Nagyon-nagyon sok kérdés felmerült már, és a Nutri-Score is a tudományos alapokon álló ö, pontozás besorolás is rendkívül fontos. A fogyasztókat tudatosítani kell, kondicionálni, kondicionálni tanítani kell a döntéseik meghozatalában tudományos alapokon. A Renews kapcsán Szolana Solis következik. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Miniszter úr, elmondta, hogy a szerv átültetés rendkívül fontos. Mi is nagyon büszkék vagyunk Spanyolországban, amit ön is említett. Az egyik vezető ország vagyunk világszerte ezen a területen. De szeretnék rámutatni egy komoly egészségügyi problémára, a krónikus betegségek kérdése, például a MUMPS rendkívül fontos, különösen a gyermekek körében, és a helyes táplálkozás is rendkívül fontos lenne, és a fogyasztók tudatosítás. A tány, tanártól a tányérig, a farm to fork stratégia kapcsán pedig a kérdésem az, hogy táplálkozás politikailag mi az elképzelése az élelmiszerek jelölésében. A Nutri-Score kapcsán is rendkívül fontos lenne a helyes címkézés. Aztán a CTA-val kapcsolatban is már elhangzottak gondolatok, a technológiák fejlesztése rendkívül fontos ebből a szempontból, illetve a források megfelelő kihasználása, ezzel, ezen a területen mi fog történni. A néppárt észerül Novák úr. Asszony. Sajnos nem kapunk tolmácsolást. Sajnos ebben a nyelvből nincs tolmácsolás. Sajnos szlovén nyelven nincs tolmácsolás. Úgy tűnik, hogy van egy kis probléma, mondja az elnök a tolmácsolással valóban. Csinálom. Jó. Nagyon sok sikert kívánok önöknek a programjuk végrehajtásához. Szlovéniában is sikerült egy sikeres programot végrehajtanunk, de sajnos nem elég az adományozó, főként a vese eh, transplantációk esetében tapasztaljuk ezt. A kérdés az, hogy milyen problémák adódnak, hogyan tudjuk az embereket meggyőzni arról, hogy bízzanak a rendszerben, és megbízzanak a rendszerben, és vállalkozzanak arra, hogy oda adományozzák a szerveiket. Beszélt az öregedő társadalom problémájáról is, illetve arról, hogy ez mekkora költségeket ró az egészségügyi rendszerekre. Régóta beszélünk az élethosszig tartó egészségügyi ellátásról, annak lehetőségéről, viszont mm, az olyan hazámban a kormány vonakodik, mert nyilvánvalóan ez jelentős költségekkel jár. Az eutanázia egy további problémás pont. Vannak olyan tagállamok, ahol az eutanázia bevett gyakorlat, de vannak olyan országok, ahol már visszaéléseket is tapasztaltak az eutanáziával. Én magam ellenzem az eutanáziát, úgy gondolom nem avatkozhatunk be ilyen módon más emberek életébe, de a kérdésem az, hogy vannak-e kontrollmechanizmusok olyan tagállamokban, ahol már legalizálták az eutanáziát, illetve foglalkozni kíván-e a soros elnökség ezzel a kérdéssel. Köszönöm. The last question uh, for today will be from az utolsó kérdés pedig Günther Zideltől fogjuk meghallgatni. Tisztelt miniszter úr, a kérdésem az árképzésre vonatkozik a gyógyszerek kapcsán. Sajnos több tagállamban az alapvető egy gyógyszerekhez való hozzáférés kapcsán nagyon komoly zavarok tapasztalhatók, illetve túlságosan magasak az árak több tagállammal, illetve nagyon különbözőek a különböző árak a különböző tagállamokban, és ez természetesen a betegség gyógyítását is kockára tezi a terápiákhoz való hozzáférés, vagy hosszas várakozás után lehetséges, vagy egyáltalán nem. A kérdésem az az, hogy a horvát elnökség részéről mit terveznek ezen a területen, hogy a lehető leggyorsabban hozzáférjen mindenki a gyógyszerekhez, illetve a biztosítások díjai is mindenki számára elérhetőek legyenek, és a kezelések költségei is. Köszönöm. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen ismét csak a kérdéseket. Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat, illetve megpróbálom a lehető legtöbb kérdést megválaszolni a magam részéről. Nyilván nem egyszerű megtalálni a választ ezekre a kérdésekre, mert ha egyszerű lenne, akkor már megoldódtak volna ezek a problémák. Például a különböző technológiai értékeléssel kapcsolatos kérdések, a gyógyszerekhez való hozzáférés, és így tovább. Látni kell azt is, hogy a különböző gyógyszeripari térek, cégek nagyon nagy hatást gyakorolnak a, ezekre erre a kérdéskörre, ahol csak lehet megpróbálják a lehető legnagyobb profitot kitermelni. Nyilvánvalóan ezzel szemben a különböző tagállamok megpróbáltak fellépni, a legsikeresebbnek azonban az mutatkozott, amikor összefogtak a tagállamok. A tagállamok részéről külön-külön történő tárgyalások nem igazán vezettek eredményre. A különböző orvosi egészségügyi fórumokon és politikai fórumokon is mindig azt mondom, hogy az Európai Unióban már bevált az a módszer, hogy együtt tárgyaljunk, együtt lépjünk fel, ezért nem látom, hogy miért is ne léphetnénk fel közösen a technológiákhoz és gyógyszerekhez való hozzáférés területein. Miért is ne próbálhatnánk meg kialkódni a lehető legalacsonyabb árat a nagy gyógyszeripari cégeknél, mégpedig közösen. A horvát soros elnökség idején megpróbálok különböző kezdeményezések révén hatni erre a területre. Nagyon fontos lenne, hogy ne csak néhány tagállam fogjon össze, hanem közösen az egész Európai Unió együtt lépjen fel. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években nagyon nagy kihívást jelent majd az, hogy minél előbb sikerüljön megoldani a gyógyszerekhez való hozzáférés problémáját. Sokszor látjuk azt, hogy a gyógyszeripari cégek kutatások révén eljutnak egy bizonyos gyógyszerhez, és utána hirtelen két-három év leforgása alatt az adott gyógyszer eltűnik. Senki sem teszi fel magának a kérdést, hogy hány milliárd eurót költöttünk erre, és senki nem néz utána, hogy ennek mennyi haszna volt. Az Európai Unióban tehát érzékenyíteni kell a szakmát is, azzal kapcsolatosan, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő újra. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeket egyik napról a másikra engedélyeztek, és ezek esetében problémák alatt adódtak, és mind a mai napig nincs felelős. Tehát nagyon fontos, hogy ezen a téren előrelépés történjen, vezéreljen bennünket az az elve egyrészt, hogy segítsünk a páciensenken és családtagjaikon, másrésztről azonban látni kell, hogy a gyógyszeripari cégeknek is megvannak a maguk érdekeit. Ezért az egyetlen megoldás a párbeszéd. Nyilván ez nem lesz egyszerű, hiszen, mint ahogy mondtam, szemben állnak egymással a páciensek érdekei és a profitorientált cégek érdekei, a soros elnökség ideje alatt megpróbálok nagyon sok eszmecserét szervezni, párbeszédet szervezni annak érdekében, hogy tudományosan, egészségügyi alapon ellenőrizzük, hogy milyen gyógyszereken dolgozik a gyógyszeripar, és hogy milyen gyógyszereket bocsát piacra. Másrésztről azonban arra is oda kell figyelnünk, hogy szükség esetén az Európai Unióban bármely páciens hozzáférhessen a számára szükséges gyógyszerhez. Nyilvánvalóan a költségek problémát jelentenek, mert vannak olyan gyógyszerek, amelyek egyetlen páciensre számítva évente több millió euróba kerülnek. Nagyon fontos, hogy ettől függetlenül azonban mindenki hozzáférjen a számára szükséges kezeléshez, valahonnan azonban finanszírozni kell mindezt, ebben az összefüggésben teljesen egyértelmű, hogy a szegényebb országok számára ez nagyobb problémát jelent, mint a gazdagabb tagállamok számára. Ezzel kapcsolatosan is nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tényekre támaszkodjunk, tudományos eszmecserét folytassunk, és ne csúszunk el a populizmus irányába. Nagyon fontos tehát összességében, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférést az Európai Unió egész területén biztosítsuk mégpedig megfizethető árakon. Nagyon sok kérdés vonatkozott a rákos megbetegedésekre. Sokszor fordul elő, hogy a betegeket kigyógyítjuk a betegségből, utána viszont a rendszer megfeledkezik róluk, ezért tartom fontosnak azt, hogy a betegség visszatérését megelőzendő nyomonkövetés történjen, illetve hogy elkerülhető legyen az úgynevezett double disease jelensége, ami annyit jelent, hogy néhány év elteltével jelentkezik egy másik fajta rákos megbetegedés. Nagyon fontos az is, hogy a páciens pszich és érzelmi állapotát is figyelembe vegyük. Hogyha valaki egy ilyen diagnózist kap, közlik vele, hogy egy nagy valószínűséggel halálos kimenetelő betegsége van, akkor nyilvánvalóan érzelmi pszichés támogatásra is szorul. Fontos, hogy az onkológián belül ezen a téren előrelépés történjen EU-s szinten is. A hozzászólók említettek egy további témát is. Az átültetés, a átültetés kapcsán szeretném elmondani, hogy manapság már nem csak egész szerveket ültetünk át, hanem az orvostudomány fejlődésével lehetővé vált szövetek, sőt sejtek átültetése is. Itt egyébként további előrelépés várható. Például a csontvelő átültetésre gondolok. Sokszor ez esetben is hasonló problémák adódnak, mint a szervátültetésnél. Korlátozott a donorok száma, Ez azt jelenti, hogy az átültetéssel kapcsolatos projekt esetében nem csak szervátültetésről lesz szó a soros elnökség ideje alatt, hanem szövetekről és sejtekről is. Valaki említette a kutatást a kutatás fölött nagyrészt monopóliuma van a gyógyszeriparnak, mert nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a kutatásba befektetett pénz hatszorosan, általában hatszorosan megtérül a számukra. Köszönöm szépen egyébként, aki a kutatással kapcsolatos kérdést feltettem, megpróbálunk érzékenyíteni ezen a területen is. Ugyanis fontos lenne, hogy az EU-s alapokból többet fektessünk be a kutatásba. A kutatási eredmények ugyanis sokszorosan pozitív eredményeket hoznak. Érdemes érzékenyíteni a pénzügyek felett rendelkezőket is a téma iránt, ugyanis az egészségi ügyben dolgozók általában nem rendelkeznek a források felett, tehát a források felett rendelkezők figyelmét kell felhívni arra, hogy a kutatásba való befektetés milyen pozitív vumokkal jár. A szlovén kolléganő beszélt arról, hogy hogyan lehetne vajon az adományozók számát növelni. Erre nincs egyszerű válasz, csak is a saját tapasztalataimról számolhatok be. Horvátországban a 90-es évek végén indult el egy program ezzel kapcsolatosan. Megpróbáltunk csapatokat kialakítani, szakemberekből álló csapatokat, amelyekben voltak pszichológusok, voltak anesteziológusok, ők beszéltek a az agyhalál állapotában lévő páciens hozzátartozóival, és utána szerveztünk kerekasztal beszélgetéseket is újságírókkal, akiket megpróbáltunk arra ösztönözni, hogy a nyilvánosság elé tárják minden adandó alkalommal a szervadományozás fontosságát. Nagyon szívesen megosztom részletesebben is önökkel hogy milyen konkrét lépés, lépéseket tettünk egyébként más tagállamokban is voltak hasonló kezdeményezések. Azt hiszem, hogy ha erőfeszítést teszünk, akkor növelhető az adományozók száma. Horvátországban néhány év leforgás alatt meg háromszorozódott a szerv adományozók száma. Valaki kérdezett az eutanáziáról. Az eutanázia, hogyha csak orvosi szempontból nézzük, akkor az eutanáziával kapcsolatosan az orvostudomány tehetetlen, mert hát mindenki tudja, hogyha teljesen objektív szempontok alapján nézzük, akkor az ilyen emberek élete nem megmenthető orvosi eszközökkel. Ugyanakkor azonban az, hogy valaki saját kezűleg vessen véget ilyen módon egy másik ember életének, az már egy sokkal fajsúlyosabb kérdés, és hát azt is tudjuk, hogy azokban a tagállamokban, ahol van szabályozás, vannak visszaélések is, ha még ha csak minimális szinten, és azonban ezekről a kérdésekről szintén nagyon fontos lenne eszmecserét folytatni. Én személy szerint ellenzem az eutanáziát, mert úgy gondolom, hogy az embernek nincs joga egy másik életnek véget vetnie, de erről is érdemes párbeszédet folytatni véleményem szerint. Konszenzus nyilván nem lesz. Mindig lesz egyfajta megoszt, megosztottság ebben a kérdésben. Van, aki azt mondja, hogy ezzel gyakorlatilag kioltunk egy emberéletet, van, aki azt mondja, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor a páciensnek csak a szenvedését hosszabbítjuk meg, odázzuk el, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben mindenképpen nagyon fontos a párbeszéd. És végezetül, és mindjárt be is fejezem, ami az innovatív gyógyszereket illeti, a horvát soros elnökség ideje alatt megpróbáljuk az Európai Unió egészét mobilizálni. Az Európai Unióra egységként tekintünk, és jó lenne konszenzusra jutni abban, hogy hogyan tudunk együtt minél előbb és minél költséghatékonyabban, mm, hogyan tudjuk mielőbb és minél költséghatékonyabban biztosítani az gyógyszerekhez való hozzáférést mindenki számára. Köszönöm. Thank you very much, Köszönjük szépen, miniszter úr. Teljesen világos prioritásokat fogalmazott meg, és sok konkrét kérdést is hallott a képviselőktől azt várjuk az elnökségtől, hogy segítsen abban, hogy előre lépjünk ezekben a kulcskérdésekben, amelyeket ma többen felvetettek. Köszönöm szépen, ahogy már más is mondta, sok sikert kívánunk a munkájához. So we are going, we are... Nos, tehát akkor 5 percet nyertünk. 5 perccel korábban jár az óra, de azt hiszem, hogy jól fel tudjuk majd használni ezt az időt az LDI-ről való uh, vitára. Egy szóval folytatjuk az Envi rendesülését, és először is elfogadjuk a napi rendet. A napi rendet elfogadottnak tekintjük. Néhány bejelentésem van. A hagyományos ügyeken túl egyrészt 21 nyelvre van fordítva, tolmácsolás, és a dossziék elektronikusan is hozzáférhetőek. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen velem, hogy az egészségügyi munkacsoport alakuló ülése holnap kerül megtartásra 12.30-kor. Természetesen az társelnökök társelnöklik majd, és egy-két szakértőt is meghívtunk, akik két tanulmányt fognak most bemutatni. A tanulmányok címe az EU fellépésének előnye az egészségügy területen, illetve az EU egészségügyi politikái, a jelen helyzet és a jövendő kihívásai. Mindenkit szeretettel látunk. A másik időpont a világ rák ellenes napja, február 4-e, amikor Ursula von der Leyen a parlamentben és a felelős biztossal egy konzultációt indít útjára a jövendőbeli rák akciótervről az egyes stakeholderekkel vagy szereplőkkel, ne felejtjék január 24-ét, írják be a naptárukba, illetve február 4-ét. Ez egyik hónap van, a másik február 4-én. Aztán az MV titkárságban új kollégánk is van, Szara. Megadom önnek a szót. I'm not supposed to speak. Okay. I would like to welcome Magda. Marta Guzovskát szeretném üdvözölni, a szakbizottság új asszisztensem, és Angelika Brülszet, igen, igen, itt van. Ők a titkárságban, az új kollégák. Szeretettel üdvözöljük őket. Good. <laughs> That's a welcome. Uh, thank you, Bess. <laughs> okay, so... Uh, uh, Okay, so the next item is the uh, Következő napi rendi pont jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról, vagy a trialógusokról. És milyen szavazások állnak előttünk. A taxonomia tekintetében, amely ugye a fenntartható beruházások keretének létrehozásáról szól, itt sikerült végre megállapodást kötni december 16-án, és a megállapodás nagyon sok kérdésben közel van a parlament álláspontjához, és az Ekonnal közösen fogunk szavazni, mint tudják, ez egy közös szöveg. Január 23-án csütörtökön 9 órakor. Azért vetem ezt fel, mert legyenek ott, hogy megszavazzák ezt a szöveget, ne felejtsék el. Olyan nehéz volt elérnünk ezt a megállapodást a trialógusban, legyenek ott. Ez egy közös Econ MV rövidülés 9-től 4-10-ig kérem legyenek ott, és szavazzanak 9 órakor, e hét csütörtökön. A második dossziém, ahol jövő hónapban a, ö, szavazunk a megállapodásról, ez az emberi fogyasztásra ö, előirányozott vízminőség, illetve a vízhez való hozzáférés kérdéséről szól. A, a, egy európai kezdeményezés alapján jött ez létre a vízhez való hozzáférés, illetve az endokrin diszruptorok és a mikroműanyagok jelenlétének kizárása a vízből. Nagyon jó eredményt értünk el, jövő hónapon szavazunk. Holnap pedig az utolsó háromoldalú megállapodásokról fogunk szavazni, ez a víz újrafelhasználás minimum feltételei dosszi címet viseli. December 19-én megállapodtunk a tanácssal, 18-án, és holnap szavazunk. Azaz a tanács a koreperben megállapodott december 18-án. A finn elnökség alatt a dossziékat le lehetett zárni, ezt meg kellett említenem. Tovább megyünk, a következő napi rendi pontot vitjük meg. Ez pedig a koordinátorok javaslata a január 9. ülésről. Ezt eh, mindenki megkaptam. Rendben van, ezt elfogadottnak tekintjük. Következő napi rendi pont, amely, amely... It's the, the big one for this afternoon. Hát igen, ez a mai délután nagy falatja ha amennyiben egy dosszié lehet egy falat. Pár perccel korábban vagyunk, de Eszter itt van, a tárgyaló csapat itt van, egy szóval elkezdhetjük, hogyha Eszter készen áll. Tessék, Eszter. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan tudják, a könnyű személygépjárművek és haszonjárművek konformitási vagy típusjóváhagyási dossziéről van szó. A cél az, hogy a NOx szintet ne lépjék út a gyártók, a 80 mg-ot a dízelgépjárművek tekintetében, és a hiba százalékot a teszt és a tesztberendezéshez kapcsolják, és ez a hiba százalék azért került bevezetésre, mert technikai bizonytalanság létezik a berendezésben, majd felteszek egy kérdést a bizottságnak a berendezések, a mérő berendezések standardizálásáról is. Ugyanakkor vonzó, hogy ezt a vitát kiterjesszük, és ne csak a mar- marzsokról, hanem magáról a NOx határértékről is eszmét cseréljünk. Én úgy gondolom, hogy az Euro 7 vagy az Euro 6 javaslat keretében kellene ezt megtenni. A jelentés arra ösztönzi a bizottságot, hogy 2021 első felében álljon elő ezekkel a javaslatokkal. Ebben a dossziéban pedig voltak éppen arról van szó, hogy az Euro 5 és Euro 6 típus jóvahagyási rendeletet megtámadták a törvényszéken, az Európai Unió Bíróságának törvényszéken, és a konformitási tényezőket egy komitológiai eljárásban módosította a bizottság. Az ipar ezen konformitási faktorokkal dolgozik. Tudom, hogy ugyanakkor fellebbezést nyújtottak be ezen döntéssel szemben, de én magam úgy gondolom, hogy fontos, hogy a tudomány alap meglátásokon dolgozunk, és a konformitási tényezőket 1,5-ről 1,43-ra csökkentették, a közös kutatóközpont a JRC következtetései alapján törte, történt ez a változó, a hordozható mérőberendezések tekintetében. Azt gondolom, hogy célra vezethető volna ezt még tovább csökkenteni ezt a számot, de ismét a JRC adataira, a Tudományos Kutatóközpont adataira kellene ezt alapozni. A jelentés tervezet arra biztatja, biztatja a bizottságot, hogy áttekintse a konformitási tényezét, hiszen a technikai berend, a tesztberendezések és a mérőberendezések technikailag javultak, és persze örömmel várom az árnyék jelentéstevő készrevételeit, és aztán elnök úr két speciális, specifikus kérdésem van a bizottsághoz, ezt feltehetem. Ugyanis azt eh, úgy értelmeztem, hogy eh, a JRC jelentését januárra ígérték publikálni, de ezt most februárig elhalasztják. Az információ, melyen rendelkezem, az, hogy még további információt akarnak az elemzéshez hozzátenni. Hát mit jelent ez, kérdem én? Tudja a bizottság, hogy mit, mi ez a kiegészítő információ, és valóban február lesz a utolsó publikációs közadási időszak, hiszen mindenki voltak éppen ó, annak az van a fejében, hogy a JS ez 1.3.2-es maximális konformitási tényezővel számít, és a tárgyaló csapat számára fontos, hogy tisztán lássunk, lehet, hogy áttekintik az információt, csökkentik tovább a konformitási tényezőt, vagy nem. Tehát kérdezem, hogy milyen oknál fogva kellett ezt a kiegészítő információt meg hozzátenni a meglévő beszámolóhoz. A másik kérdésem pedig az, ahogyan korábban mondtam, a PEMEK standardizációjára vonatkozik. Itt nem kapunk kellő választ arra, hogy ez mikor történik, meg nagyon fontos, hogy a spemek nem a pemek, hanem a spemek, a lehető legjobb rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák, és a régi mérőberendezéseket ne használják. Tudom, hogy szent dolgozik ezen, de kérem a bizottság tájékoztasson arról, hogy milyen hogyan ez já, áll a dolog, módosítják-e a mandátumot, amelyet a kutatás felmérőjűnek adtak, ez két olyasfajta információ, amely az összmozaik kép nagyon fontos mozaik kövét jelenti. Köszönöm a figyelmüket, és persze ilyen várom a többi frakció által mondottakat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadnám a szót a bizottság képviselőjének, illetve majd utána. Először is, azért nem most, de igen, mégiscsak most érkezett meg, azt akartam mondani, hogy nem nincs jelen a bizottság képviselő, de most jön. Akkor talán a bizottság fog válaszolni ezekre a kérdésekre majd mindjárt. Akkor a tárgyalási ö, csapatra térnék rá. Amandinal kezdünk. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is, de nagyon fontos a dízelbotrány is ennek a témának a szempontjából, hiszen van egy szakbizottság is, illetve fontos a parlament következtetés és ajánlása is. Ugyanis Zamandis nagyon világosan fogalmazott, egyre kell csökkenteni a kontribúciós tényezőt, ugyanezt mondtuk ebben a dokumentumban is, a parlamentnek ezzel kapcsolatban van egy egységes álláspontja, de most a konformitási tényezőt máshogy nevezzük. Ez egy joghézag volt és maradt egészen addig, bármennyi ideig, bárhogy is nevezzük ezt át, hiszen nem felel meg nem felel meg a normáknak, és a 2-1, illetve az 1-5-ös konformitási tényező 100 68 mg per kilométer kibocsátást engedélyez széndiokszid szempontjából, és a nitrogén kibocsátás is szabályozza, és ez a 80 nas értéken messze fölül megy, ami a normában rögzítődik. Számos szakértő is megerősítette ezt az álláspontot, de az adi eljárásban a konformitás tényező csak akkor lehet belevenni, hogyha a független szakértői véleményeknek is ez megfelel. A technológiai fejlesztés, az a Euro 6 autók területén nagyon fontos, hogy elérhető áron történjen, az 1,5-es értéket nem szabad meghaladni, és a 80 mg per kilométeres értéket sem hogyha elmozdulunk a 80-as értéktől, kilométerenként ez indokolatlan elmozdulás, változtatás lenne. Itt egész egyszerűen csak a kevésbé hatékonyabb technológiák előtt nyitjuk meg a használat lehetőségét, vagyis bármilyen konformitás faktorral kapcsolatos elnéző magatartás eltérést eredményez a cél, céljainktól, a joghézagot kell betömni, és nagyon-nagyon veszélyes precedens látunk most ebben az esetben. A bizottságnak az a kezdeményezése, hogy jogalkotási javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy ezt a konformitás tényezőt módosítsa, nem elfogadható a számunkra. A bizottság ö, értéke, amelyet az, az Európai Parlament előadója is ö, megemlített, nem megfelelő, és, az, és a kibocsátás csökkentésre nem ad ö, megoldást. A 12 évvel ezelőtt elfogadott normákat a szektor bevonásával rögzítettük, és nem, ö, mindenki megerősíti azt, hogy nem kell rugalmasság, és a tesztelési módszerekben sem kell mozgásteret biztosítani, tehát elfogadhatatlan az, hogy a NOx limitek a dízel motorok esetében a 80 mg most értékhez képest a többi motorokban többi típusú motorokban magasabbra, magasabb értéket érnek el. Nagyon fontos az azonos szabályok szerinti viszonyok megteremtése a piac összes szereplője számára, vagyis nem kell megengedni, lehetővé tenni a dízel motoroknak a további szennyezést, a 2,1 vagy 1,4 szeres értékekről beszélünk itt. Nagyon fontos, hogy a legjobb elérhető technológiákra kényszerítsük a piac szereplőit, szereplőit ahelyett, hogy a rögzített limiteken túlmenést engednénk meg nekik. Mi azt akarjuk, azt követeljük a piaci szereplőktől, hogy a legmodernebb technológiát használják, tehát komoly kételjeim vannak hogy a bizottsági javaslat, amelyet az Európai Parlament előadója is megerősített, megfelelő ez, és a módosításainkat is ennek szellemében fogjuk benyújtani. A lenyújtól Szuzanne Szóris következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is, hogy bemutatta ezt a jelentést. Általánosságban egyetértek azzal, ami ebben a jelentésben olvasható. Alapvetően sokkal magasabbra kell tennünk a récet, ambiciózusabbnak kell lennünk, hogyha csökkenteni szeretnénk a szennyezés mértékét. Ugye itt egészségügyi kérdésről van szó, és nagyon komoly korai halálozás hátterében is ez a jelenség áll. Fontos tehát, hogy ambiciózusak legyünk, és a környezetvédelmi vállalásainknak is megfeleljünk a zöld megállapodásban, a Green Deal keretében. Vagyis azt gondolom, hogy nagyon fontos a post-Euro 6 célok rögzítése annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk a gépjárművek kibocsátását, és gyorsan is kell lépnünk. Tehát fontos az, hogy meglegyen a határidő, a világos, konkrét dátum, 2021, illetve fontos, hogy külön a megfelelési tényezőt a felelősségi kérdésektől, a gyártó felelősségétől, ugyanis a gyártók 80 mg per kilométeres értéket semmiképpen nem léphetik túl. 2020-tól, vagyis mostantól kezdődően minden jármű esetében egyes a konformitási faktor, és 0,043-as a hiba mar, margin, a hiba százalék a motorok esetében, és nagyon fontos a kibocsátások szempontjából, hogy a bizottság lefelé kerekítsen, módosítson, ezt felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében kell megejteni tudományos értékek alapján, és a közös kutatási központ jelentése is fontos. Egy hónappal ezelőtt kaptuk ezt meg, a 0,032-es érték szerepel ebben. Január végéig rendeltük meg a, az értékelő dokumentumot, de ez kés, késedelmes. Ugye erre várunk, erre a dokumentumra. Nagyon fontos azonban, hogy tisztán lássuk. És még egy dolog a jogszabályok kapcsán, a normák kialakítása, a szabványosítás, a, maga, maga, a mérőműszerek területén, hiszen nagyon különböző mérési módszerek és mérési eszközök léteznek a piacon. Azt kell garantálnunk, hogy a legújabb elérhető technológiát használjuk a a mérési eszközök tekintetében be kell tehát ezt azonosítani. Hogyha megvan a tanúsítványozási rendszerünk, akkor nem lesz hiba százalék sem. Meg lesznek ezek a PM tanúsítványok, és nem kell egyszerűen már hiba százalékban gondolkodni. Vagyis a szabványosítás, az egységesítés rendkívül fontos, Szeretnénk ezt a lehető leggyorsabban lezenni, és a bizottságtól várjuk a magyarázatot, hogy jelen pillanatban hol tart ez a folyamat. És egyetértek azzal a vélekedéssel is, hogy a konformitási tényező bevezetése nem volt a legjobb megoldás, ezt elismerem, azonban ezt demokratikusan elfogadtuk 2016-ban. Ezeket a feltételeket adtuk meg 2016-tól kezdődően a gyártók számára, és ez jelen pillanatban 1,15. És most az Európai Bírósághoz fordultunk, hogy ezeket az értékeket módosítani lehessen egy szabályos eljárás keretében. Ugyanis a komitológia keretében ez nem volt lehetséges. Vissza kell tehát ezt tenni a normál eljárásban. Nagyon fontos, hogy meglegyen a világos engedélyezési eljárás, de hónapokig tart, hogyha a tesztelési módszereket meg kell változtatniuk, és nagyon fontos, hogy logi- ennek logisztikai vonzatai is vannak. És a, elhangzott az is, hogy a járművek 86%-a 80 mg alatt teljesít a kibocsátások kapcsán. Ez is azt mutatja, hogy hatékonyak az intézkedések, de mi történik, azzal a 14 kal amely nem teljesíti ezt a feltételt. Ennek milyen kihatása van például a munkahelyekre is. A biztonság, a biztos jövőkép rendkívül fontos ebben a szektorban is, ezt ne felejtsük el, fontos a konformitás tényező kapcsán a megfelelő statisztikai adatok gyűjtése is. Köszönöm. A zöldek képviseletében, Pacig úr, azt köszönöm. Tulajdonképpen úgy tűnik, mintha mindig ismételnénk magunkat ebben az eszmecserében. Természetesen én is köszönöm az előadónak ezt a munkát, a jelentés tervezeten, de bizonyára nem lep meg senkit, hogy nem értek egyet ezzel a szóban forgó jelentéssel, ugyanis ellentmondást tapasztaltam, és a Renyó árnyék előadója felszólására utalnék, ugyanis itt van némi félreértés. Először is azt hangzott el, hogy úgymond demokratikusan egyeztünk meg 2016-ban ezekben az értékekben, de az volt a probléma, hogy csak 2000 2007-től kezdődően volt ez a 80-as érték, és akkor világos volt az, hogy az új motoroknál a 80 mikrogramhoz kell igazodni. 2007 óta, tehát hogyha a szektor bizonyosságáról beszél, ez 2007 óta igenis megvan. Később mindenféle elképzelhető ö, trükköt alkalmazott ez a szektor, és elérkezett a dízelbotrány ideje. Ez után a bizottság delegált jogi aktusok keretében megpróbálta megváltoztatni ezt. Tehát az alapjogszabályt próbálta megváltoztatni az Európai Bizottság delegált jogi aktuson keresztül. Mi nem értettünk ezzel egyet, kifogásoltuk a zöldek, az SND, az akkoriban az ALDA és a GUE ellenvetéssel éltünk, de az abszolút többségi szabály miatt kudarcot vallottunk, viszont mindig azt mondtuk, hogy egy normál jogalkotási keretre van itt szükség, nem delegált jogi aktusra. Pontosan ezt mondta az Európai Bíróság is a határozatában. Ez a határozat arról szólt, hogy delegált jogi aktusokon keresztül ezt nem lehet nyílbe jutni, hanem csak normál jogalkotási folyamatban, amit most látunk. Tehát pontosan itt van a koherencia, így kell eljárni. Természetesen meg lehet változtatni az álláspontját, és most azt mondhatja, hogy most már egyetértünk a konformitás tényezővel, és csökkentsük, higítsuk fel a standardeket, a 2000 hét kettes szabványokat, de akkor ez egy őszinte megfogalmazás lenne legalább. Mi 2007-ben biztosítottuk a konkrétumokat a szektor felé, azt mondtuk, hogy 80 mg. Ez a biztonság, bizonyosság még mindig megvan, viszont most fogjuk a bizonytalanságot létrehozni, hiszen hirtelen bevezetjük ezt a conformity factort, ami egyszerűen felhígítja azt, amiben 12 évvel ezelőtt megállapodtunk, és hogyha ezt most elfogadjuk, akkor precedenciát is teremtünk, hogy mostantól kezdve bevalljuk azt, hogy bármilyen szabvány a kapcsolatban egy ilyen konformitás tényezőt bevezethetünk. És például a sebességkorlátozásnál is ezt láttuk, de itt most nem arról van szó, hogy bármit elfogadunk, hanem, hanem egyszerűen egy bizonytalansági tényezőt fogadunk el. Például már nem azt mondjuk, hogy 100 km per óra az abszolút limit, hanem azt mondjuk, hogy 100 km per órát, és még bele, még be lehet szorozni 0,4-jel, tehát egy kicsit föle is lehet menni, vagyis felhigítjuk azt, amit eredetileg mondunk. És azt várom el, hogy a Renew is az új felállásban csatlakozzon hozzánk a harcban, és nem mondják azt, hogy jó, oké, most már ezt elfogadjuk, a felhígítást elfogadjuk, de később majd a Europe hétnél magasabbra tesszük a lécet. De most a városok ellen dolgozunk, hiszen a több kibocsátást fogjuk engedélyezni, és mindenkit arra ösztönzök, hogy ezt ne fogadja el. Az ID nevében Szilvia Limer nincs itt. Az ECR nevében pedig Zardjövszka asszony. Kért szót és kap is szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érzelmekkel telített felszólalás volt ez. Nekünk azonban az a feladatunk, hogy higgadtak maradjunk. lehet, hogy ö, kiábrándítom önöket, de egyetértek az előadóval és a jelentésével. Abszolút konzisztens az a jelentés. Ő azt szeretné, hogy ö, megfelelő végső döntést hozzunk, és az ipar tudja, hogy mivel számoljam. És ismét normál viszonyok között gyárthassa az autókat, kis teherautókat. Az előadóm a bizottsággal, és a jrc val a Közös Európai Kutatóközpont képviselőivel szervezett meg egy találkozót. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok kérdés megválaszolatlan maradt ezen találkozón. A mi kérdésünk úgy tűnik, hogy felizgatja, felzaklatja a bizottságot és a JRC-t. Úgy tűnik, hogy az ellenőrzéseket, a teszteket nem hajtották végre, már pedig technológiai berendezésekről beszélünk, ahol pontatlansági marzsot nem kellene engedélyezni. Az előadó jelezte, hogy a GRC kiegészíti az elemzését, és remélem, hogy így sikerül majd kételjeinket eloszlatni a GRC-nak. Mi magunk is új javaslatokra teszünk javaslatot. A 11. bekezdés, 11. Eh, cikk első bekezdésében a bizottság egy nagyon pontos szabályozást fogalmaz meg, és ez annyira pontos és annyira részletes, hogy ez bizony problematikus lehet a kis és középvállalatok számára, akik alkatrészeket, pótalkatrészeket gyártjanak. Lehet, hogy ezen kis vállalkozások kiszorulnak a piacról. Védeni akarjuk a versenyt, éppen ezért az erre vonatkozó szabályok módosítására teszünk javaslatot. Thank you. Köszönöm szépen. Konyecs asszony a GUE nevében a tárgyaló csapat utolsó tagja. Köszönöm szépen, képviselőtársaim! Én már elmondtam, hogy hogy, gondol, hogy látom ezt a kérdést, tehát rövidre foghatom magamat. Üdvözlöm az előadó álhatatosságát és azt a célját, hogy a bizonytalanságokat tisztázza a konformátumitási faktor tekintetében. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy a bizottságnak, és ezt érzelementesen mondhatjuk, hogy a bizottságnak világosan meg kell mondani, mikor áll majd rendelkezésre a jelentés, és milyen következő lépéseket terveznek tenni. Örültem én, a zöld kollega felszólalása előtt, hogy tényeket látunk, és azt látjuk, hogy az érzelmeket a ráció öm, írja felül. Most sajnos már ezzel nem vagyok annyira, er-, erről nem vagyok annyira meggyőződve, hogy ez így történik. Úgy gondolom, hogy jogbizonytalanság van a tekintetben, hogy milyen határértékeket kell betartani a gépjárműveket, ezen felül pedig a gépjárművek kibocsátási érték teljesítményének igazítására nagyon rövid a határidő, ráadásul a JRC jelentése se áll rendelkezésünkre teljes egészében. Ezért nem értem, hogy hogyan vehetnénk részt a vitában, és hogyan lehetne érzelem nélkül pártpolitikától mentesen szakpolitikát folytatni. Az a kérdésem, hogy kedves kollégáim, azért vagyunk-e itt, hogy érzelmek rabjává váljunk és fittyet a saját jogszabályunkra, hatályos jogszabályra? Hiszen egy év múlva ismét áttekintik ezt a szabályozást, és 12 hónap múlva a saját adatainkkal felvértezve tudjuk majd megvitatni a véleményeinket, politikai szempontból is, de azt, hogy most érzelmekkel hagyjuk átitatni a vitát, azáltal, hogy a félelmet szítjuk, ezzel nem, öm, nem fogunk eredményt elérni. hogyha alaptalanul írunk elő valamit, ezzel sokkal nagyobb gondot okozunk a valóságban, a piacon. És aztán az egy év múlva várható áttekintés pedig azt fogja majd mutatni, túl magas számadatokat írtunk elő, és ez nem működik a piacban, és ellehetetlenítjük magunkat egy év múlva. Tehát kérem, legyünk racionálisak, legyünk konstruktívak, várjunk a JRC következtetéseire, várjuk meg az egy év múlva való szabályos áttekintést, és ekkor vitázzunk. Értem én ezeket az érveket, de amit Bass mondott, ez nem igaz, hogy nem lett volna a jogszabály. Hát lehet, hogy nem volt kedvemre való ez a jogszabály, de létezett ez a jogszabály és valóban meg akartuk változtatni ezt a jogszabályt, de nem voltunk sikeresek. Ez mindez nem változtat azon a tényen, hogy tiszteletben kell tartanunk a hatályban lévő jogszabályt. ne vitázzunk itt felhevült fejjel érdemt, értelmetlenül, s várjunk az egy év múlva következő revízióra, és ne aprózzuk el erőinket ebben a pici részletkérdésben. Okay. <laughs> Um, so we are going to open the catch the eye. We have most a spontán felszólalások köre jön. Egy, kettő, három, Hárman kértek szót. Négyem. Rendben van, lezárjuk a felszólalók listáját. És aztán Evi hogy még a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az Európai Parlament az előző ciklus alatt többször felszólalt a konformitási faktor bevezetése ellen. Ezt meg kell szüntetni, mondtuk. Gyorsan összefoglalom, hogy mi történt. 2007-ben az Európai Unió meghatározta az NOx um, kibocsátás értékeket. Ezután jött a dízelbotrány, és nagyon sok autó 20-szor magasabb NOx eh, kibocsátással működött. Tehát valamilyen módon ezt a kárt akartuk eh, javítani, és a valós vezetési feltételek mellett valam való teszteket követeltük, hiszen a, a laboratóriumi tesztek nem voltak reálisak, tehát a valós vezetési viszonyok között kell eh, ellenőrizni a kibocsátást, nem a, a laboratóriumokban. De az RDM ez a teszt. Ugyanakkor a bizottság módosítása alapján egy bizonytalansági tényezőt is tartalmazott. És így meg akartuk akadályozni, hogy az autógyártók nehogy túl nehéz helyzetbe kerüljenek, és ilyen módon a bizottság 2017-ben a társjogalkotó bevonása nélkül bevezette a konformitási tényezőt amely teljesen jogosan, jogszerűen teszi lehetővé azt, hogy az autógyártók ne tartsák be a jogszabályokat. Hát ez botrány, ez nevetséges. És 2018-ban az Európai Unió törvényszé, bíróságának törvényszéke elmondta, hogy ez szabálytalan és hatástalanította, illetve törölte ezt a jogszabályt. És megállapítottam, hogy az alapjogi aktus tartalmi részét nem lehet kizárólag egy komitológiai eljárásban módosítani, hanem ezt a két jogalkotónak társ, alkot, társ jogalkotói eljárásban kell tenni, és előírta azt is, hogy a teszteknek megbízhatónak kell lenni, és nem csak időlegesen kell megbízhatónak kell lennie. 11 év munkájával a bizottság nem tudott standardokat kidolgozni, amelyel igazi RDA feltételek mellett lehetne mérni a kibocsátási értékeket és a NOx-ot? Kérdem én. Kedves kollégák, kedves előadószony, nem értek egyet ezzel a jelentéssel, amelyek a bizottság magyarázatát fogadják el. A parlament fontos, hogy elutasítsa ezt a javaslatot, és erre vonatkozólag, tehát az elutasításra vonatkozó javaslatot, módosítást fogok elkészíteni. Azért is, mert a bizottság azt a benyomást kelti nálunk, hogy sürgős volna a helyzet, és éppen ezért a jogi bizonytalanságot kell megszüntetni. Annak érdekében, hiszen 2020-ban veszi érvényét az Európai Törvényszék hatá, ítélete. Nem, nem sürget az ügy, és ugyanakkor ez a bizottság fellebbezett az Európai Törvényszéknél, és meg kell várni, amíg a törvényszék határozata, illetve ítélete jogerősé válik. Ez a magyarázat tehát nem állja a helyét, és éppen ezért azt kérem önöktől, hogy utasítsuk el ezt a javaslatot. Thank you for renew, Jan A Renyú részéről Lentimának. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon érdekes ez a vita, és úgy tűnik, mintha ez evidens lenne, de hát a népet képviselem, a nép választott meg, és hogyha ezt valaki követi, akkor igenis összezavarodik a tekintetben, hogy pontosan miről is van szó, miről beszélünk. De hogyha megnézzük ezt figyelmesen, akkor azt látjuk, hogy 2007-ben rögzítettük ezeket a kritériumokat, és persze vitatkozni lehetett arról, hogy, ez be, hogy ezt mennyiben követték, mennyiben támogatták, mennyiben nem, de ez most már megvan, ez már kész tény és az, hogy az ember adott esetben egy járművet vesz, akkor az üzemanyag fogyasztásról van szó. Időnként bizonyos járműveknél az üzemanyag érték dupla, és aztán az is világos, hogy egy laboratóriumi körülmények között elvégzett tesztekről beszélünk, egy bizonyos szoftverrel, ahol manipulálták a végeredményt és ilyen formában az automobil gyártó szektor arc, arcvesztés szenvedett el a fogyasztó szemében, ez egyértelmű, és utána következett az, hogy most már keményen kell dolgoznunk, a valós kibocsátásra kell koncentrálni, de most viszont már a konformitás tényezőről beszélünk hirtelen. És ez egyszerűen értelmetlen, ezek a számok, amikkel itt dobálózunk. Azt kell mondani, hogy világos jogszabályokat akarunk, ezeket, ezeknek kell megfelelni az Isten szerelmére. Köszönöm szépen ezt a felszólalást, ugyanis pontosan Erről beszéltek nekem is a választási kampány során az állampolgárok. Azt mondták, azt kérdezték, hogy ha egyszerűen vannak jogszabályok, akkor hogy létezik az, hogy az autógyártók ezeket nem tartják be, és az Európai Unió miért nem mutatja ki oroszlán körmeit, és miért nem kényszeríti őket a konformitásra, illetve arra, hogy fizessenek büntetést. És nem vagyok meggyőzve erről, amit ők mesélnek, hogy itt biztonságot kell teremteni, és, és hogy mindenféle ellentmondás kell kigyomlálnunk, stb. stb. Ugyanis az állampolgárainknak világosak az, az elvárásait, minden egyes mért értéknél a hiba százalékot, tényezőt igenis ki lehet számítani, és hogyha egy felelős laboratóriumi munkát végzünk, akkor nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a mérőeszköz képességeivel is, és a tesztelés során pontosan tudni kell a hiba margint is az adott eszköznél. Ez soha az életben nem jelenthet kifogást a tekintetben, hogy új jogszabályokat fogadjunk el, csak azért, mert úgy mond, a laboratóriumok munkája ö, nem megfelel a laboratóriumok képtelenek pontosan mérni. Egyszerűen nem lehet elfogadni ilyen konformitási tényezőt. Köszönöm Kokári Szóra Góel képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a laboratóriumokról szeretnék beszélni, és eléggé aggaszt ez a heves vita és ugye itt félelemkeltésről is beszéltünk, sajnos, illetve arról, hogy kevés a tudományos alap. Azt hiszem, hogy a laboratóriumok elég érzelemmentes helyek, de a valós életben nagyon is sok érzelem van. És itt nem a klímaváltozásról van szó konkrétan, hanem arról, hogy szennyezünk, és emiatt emberek meg is halnak több ezeren, több mint 400 ezer ember halálát okozza évente Európában, többek között ez a légszennyezés. Tehát fontos, hogy erről beszéljünk, és nem gondolom azt, hogy ide mindenféle emóciót, érzelmet bele kellene vinni például a jogalkotásba. Van egy jogi eljárásunk, amit egyszerűen követni kell, és alkalmazni kell a jogszabályokat. És ne találjunk ki különböző fantasztikus science fiction ötleteket mindenféle faktorokkal. ez következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, ö, a bá, kollégám által elmondott nagyon barátságos szavakra szeretnék reagálni. Már beszéltünk erről a frakcióban, és felújítjuk ezt a témát még a jövőben is. Egy szempontból nekünk kicsit más a kultúránk, mint a zöldeké, ugyanis a, a zöldek vaszálykodott jelölük ki árnyék előadónak, Jolly Jokerként szinte mindenre, ez eléggé egyoldalúvá is teszi időnként a vitát, és ezért nekünk más a megközelítésünk, ugyanis mi bizonyos szabadságokat adunk embereknek, és utána vitázunk a dolgokról. Remélem, hogy ezt önök is díjazzák, és hosszú távon értékeni fogják az eredményeket. Köszönöm szépen. Itt voltak a bizottság felé intézett kérdések a vita elején. Ezt a Langa részéről, úgy, hogy talán közvetlenül még a bizottságnak ezeket elevenítsük meg. Természetesen igen, a GRC jelentés publikációjára vonatkozott az egyik kérdése, ugyanis ezt eredetileg januárra ígérték, most már februárról van szó. A kérdés logikusan az az, hogy miért történik ez a késlekedés, hogy valami további érték információ merült föl-e, és mi ez az információ. A második kérdésem pedig a Renew is feltette a PEMS standardizációról, itt nem bármilyen eszközről van szó, hanem a legjobb rendelkezésre álló technológiáról kell itt beszélni a legpontosabb mérőműszerekről. Ezzel kapcsolatban a szabványozás is releváns, de ez nagyon ködös, hogy hol tart ez az egész folyamat. A bizottság kérem pontosítsa, hogy pontosan mi a helyzet jelen pillanatban, a mandátum megfelelő-e, vagy meg kell újítani, és hogy várhatunk-e eredményeket nem sokára. Köszönöm, bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket is, és a megjegyzéseket, megfigyeléseket a jelentés tervezet kapcsán, és a bizottság részéről először is köszönöm ezt a javaslatunkat megtáma, megtámogató jelentés, és azt gondolom, hogy pontosítottak is néhány témát ebben a szövegben. Ami a kérdéseket illeti, a GRC jelentés kapcsán valóban eredetileg várakozásaink arról szóltak, hogy januárban ez összeáll, de talán önök is emlékeznek, hogy az önökkel folytatott vitánk során decemberben, amikor a GRC kollégák bemutatták a jelentés eredményeik, felmerültek a parlament részéről kérdések a tekintetben, hogy a tesztek mennyire reprezentatívak, illetve az elemzés, a, a felszerelés sekkel kapcsolatos vizsgálatok mennyire mérvadóak. Mire azt válaszoltuk, hogy a piacon elérhető eszközök 75%-át teszteltük, és többen azt mondták, hogy ez nem elégséges bizonyíték az elemzés végső eredménye szempontjából, hogy melyik eszköz hogyan teljesít. És ezért a GRC úgy döntött, vagyis a közös kutatóközpont úgy döntött, hogy megnézik a legfrissebben elérhető, legmodernebb eszközöket a piacon, és ez már 100% lesz. Ez a késlekedés oka, vagyis nem sokára valóban megkapják már ezt a jelentést, ezen a héten vagy a jövő héten és ezt a jelentést megtámogatjuk egy további elemzéssel is. Vagyis nem azért késtekedtünk, mert jó kedvünkben tettük ezt, hanem ennek meg volt az oka. De legutóbbi alkalommal elmondtuk, hogy a jelentést január végén fogjuk értékelni, ezért most óvatosan fogadnék, február első vagy második hetére gondolnék, de itt van egy megfelelő procedúránk, legkésőbb február végéig ez az egész lezajlik, ezt tudom mondani. Ami a szent illeti, illetve a normákkal kapcsolatos folyamatot. A hónap elején kaptunk egy munkacsoporti jelentést, amely munkacsoport ezeket a szabványokat alakítja ki, körülbelül március közepén fogjuk elfogadni a szent, ami azt jelenti, hogy most körülbelül két-három hetünk van arra, hogy elemezzük a jelentést, a munkacsoport jelentésének az eredményeit, és pontosan megértsük az ő, jelenté, az ő javaslataik lényegét. És hogyha úgy gondoljuk, hogy itt valóban egy helyes csapás irányról van szó, és elfogadjuk az ő elképzeléseiket, és minden jól megy, akkor március közepe lesz az a dátum, amikor ezt el tudjuk fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most visszadom a szót az előadónak, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon-nagyon nagy várakozásra tekintettem a válaszok elébe, hálás is vagyok. A részletek most már világosabbak, mások is feltettek ilyen részletekre vonatkozó kérdéseket, és hogyha megnézzük ezt a vitát, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon széles a spektrum, az álláspontok spektruma, úgyhogy van egy határidőnk a módosítókra, nagy érdeklődésre várom, hogy mi lesz ebből, és valami fajta koherens álláspontra juthatunk. Jó lenne, hogyha a sokszínűségbe vihetnénk egységet. Néha az egységben is jó a sokszínűség, mondja az elnök. Ha az egység kedvéért nem lenne jobb, hogyha a módosítók határidejét elhalasztanánk, ugyanis a jelentés késlekedik, és a jelentésre szükségünk van, mint információra, de most már a jövő hétről beszélünk határidő kapcsán, de a jelentés még mindig nincs meg, viszont azt az anyagot mindenképpen el akarjuk olvasni a módosítóinkhoz. Tehát fontos, hogy az egység megteremtéséhez ezeket a módosítókat megfelelően meg tudjuk írni. Fontos tehát, hogy elhalasszuk a határidőt. Hogyha meghallgatom ezt a vitát figyelmesen, akkor azt látom, hogy legalább két politikai frakció van, de talán három, a, akik a GC adatokra kíváncsiak, tehát bármit is javasol az elnök, mindenképpen az a helyzet, hogy a status quo és az egy között teljes lefedettség van a részletek tekintetében, hogy kinek mi az álláspontja. Azt hiszem, hogy amit Bass mondott el, hogy legyen a dátum kapcsán egy konformitási tényező. Most ugye ezt hallottuk. Elnézést, nem értettem a viccet, mondja az elnök. Ami az eljárást illeti, az előadó dolga, e, hogy erről döntsön egyébként is. És azt hiszem, hogy nagyon világos választ hallottunk. A tárgyalási tím feladata esetleg, hogy módosítson, nem itt fogunk erről dönteni, de az Envi a módosítók határideje január természetesen, 28-a, és márciusban szavazunk erről. Tehát ezt most nem fogjuk megnyitni, ezt a vitát. Akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Number seven, and then we move to number eight. Megyünk tovább, a nyolcas napi rendi pont következik. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének, második, harmadik és negyedik bekezdésének C pontja alapján bizonyos vegyi anyagokról van szó, ólomról pontosabban, és ólomvegyületekről. Baszájkautnak adok szót ismét csak, ő a társelőadó ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon messzire nyúlnak ennek a dossziénak a gyökerei. Egészen a 2000-es évig kell visszamennünk akkor ugyanis beszéltünk az ólomról, mert az olmot a PVC részeként használják, stabilizátorként alkalmazzák a PVC gyártásban, és akkor a bizottság megállapította, hogy ez veszélyes. Mindannyian tudjuk ugye, hogy az ólom egy mérgező anyag. És nem lehet az ólom esetében biztonságos szintet meghatározni. Ez már 2000-ben szerepelt egy bizottsági zöldkönyvben. A parlament 2001-ben erre egy állásfoglalással reagált, amelyben kimondta, hogy az ólom PVC-ben való használatát be akarjuk tiltani. Így döntött a parlament 2001-ben. Tehát már 2001-ben azt mondtuk, hogy nem akarunk olmot látni a PVC-ben. Sajnos a bizottság másként döntött. Azt mondta, hogy önkéntes phase-out legyen, tehát egyfajta önkéntes, lépésről lépésre való kivezetés, amit 2015-ig kell teljesíteni. Az európai gyártóknak tehát 2015-ig kellett kivezetniük az olmot a PVC-ből. Mi parlamentként azonnali tiltást akartunk, de a bizottság máshogy döntött. Most előállt az a probléma, hogy ez a fajta önkéntes megállapodás nem vonatkozik az importált PVC-re. Tehát egy nagyon fura helyzet állt elő, mert Európán belül kivezettük az olmot a PVC-ből, de még mindig vannak Európáról, Európán kívülről érkező termékek, amelyek PVC-t tartalmaznak, és amelyek tartalmaznak olmot. Ezért az Európai Bizottság most egy korlátozást kíván bevezetni az ólommal kapcsolatosan. Ez azonban nem azt mondja, hogy nem akarunk olmat látni a PVC-ben, ezt mondjuk ugye az európai piac esetében, hanem valamiféle határértéket határozunk meg az importált termék esetében. Már ezzel is lehetne gond, vagy ebbe is bele lehetne kötni, de minden esetre jobb, mint a semmi. Ugyanakkor azonban derogációkra is lehetőségeket ad, lehetőséget ad ez a javaslat, mégpedig a visszanyert PVC-re vonatkozólag hát akkor most egy külön piac jön létre, tehát van már eleve egy piacunk, ahol kivezettük az olmot, és aztán van egy másik piac, amely azért jön létre, mert hát van olyan termék, amelyben azért volt még ólom, és akkor ezen visszanyert termékekre használjuk, azokra vonatkoznak ezek a különleges szabályok. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hosszabb időre még mindig lehetővé teszük az ólom, azt, hogy olmot tartalmazzon a PVC. Tudom, hogy a néppárti kollégák még dolgoznak az álláspontjukon, és néz, persze, teljes mértékben tisztában vagyok itt is azzal, hogy mennyire fontos a sokszínűség, és mindenki hadd dolgozza ki persze az álláspontját, nyilvánvalóan, de a néppárt egyébként a múlt héten elfogadta a Green Deal állásfoglalást, amelyben arról beszélünk, hogy a nyersanyag körforgás ne tartalmazhasson mérgező anyagokat. Azt mondja a szöveg, hogy a toxikus anyagokat tartalmazó anyagokat nem vezetjük be újra az EU-s piacra, a reciklálás révén. De hát pontosan ezt csináljuk. Az újrahasznosítás révén lehetővé tesszük, hogy az ólom még húzamosabb ideig jelen legyen a PVC tartalmú termékekben. Ez tehát pontosan ellentmond annak, amit hogy múlt héten elfogadtunk a Green Deal kapcsán. Egyébként ezzel a bekezdéssel kapcsolatosan név szerint szavaztunk. 643 képviselőt a parlamentben egyetértett ezzel a bekezdéssel, tehát nagyon nagy többség támogatta. És akkor most itt van az első próbatétel. A bizottság azt mondja, hogy legyenek kivételek, az importált termékek esetében lehessen ólom a PVC-ben, és ezen túlmenően még több ólom lehet az egyébként újrahasznosított termékekben. És aztán még ennek tetejében azt is mondja a bizottság, hogy legyen egy címke ezeken a termékeken, amely azt mondja, hogy újrahasznosított PVC-t tartalmaz, vagy kinyert, régi termékekből kinyert PVC-t tartalmaz, de hát ennek pozitív konnotációja van, hiszen tegyük fel, vásárolgatunk, és két termék közül kell választanunk, az egyikben új PVC van, a másikban meg újrahasznosított PVC. Hát az ember nyilván azt mondja, hogy az újrahasznosított jobban hangzik, a körforgásos gazdaság jegyében, ugye? De hát az újrahasznosított PVC-ben több ólom lesz, mint az új PVC-ben. Úgyhogy mindennek tetejébe még félrevezető, zavart keltő címkéket is kibocsátunk. És ez nem fair egyébként azokkal szemben, akik már átálltak az ólom nélküli alternatív anyagokra. Úgyhogy a bizottság itt a javaslata több sebből vérzik, ezért a Renew és SND-beli kollégákkal készítettünk egy alternatív javaslatot. És aztán még egy utolsó dolog, mert hát biztos felbukkan majd az az érv, hogy hát itt van ez a rengeteg ólomtartalmú PVC-s termék, ezekkel valamit kezdeni kell, ezért ezeket újra hasznosítjuk. De hát ezzel csak elodázzuk a problémát, visszakerül körforgásba ez az anyag, és aztán másodszorban minden egyes alkalommal, amikor a vegyipar lopizik nálunk, mindig azt mondják, hogy a vegyi újrahasznosítás a jövő, a vegyi újrahasznosítás. Hát ez pontosan egy olyan pont, ahol a vegyi újrahasznosítás igenis megoldás lehet. De hát akkor bizonyítsák be, hogy erre képesek. Tehát itt most az ipari szereplők bebizonyíthatják, hogy képesek a vegyi újrahasznosítást megvalósítani. Ki tudják venni az olmot a PVC-ből. Hogyha az újrahasznosítás révén csak elodáznánk a problémát, és benne maradna az ólom, az ugyanis csak perpetuálni a problémát. Tehát úgy gondolom, hogy ez ellene megy mindennek, amit a parlament eddig elfogadott, beveze, ö, beleértve a Green Deal-t is. Jó, hát akkor most 7 percig beszélhetett, azért, te csak azért, mert társelőadó. A témában a többieket viszont arra kérném, hogy rövidebben fogalmazzanak. Maria Arena. Köszönöm szépen, nagyon rövidre foghatom a mat, hiszen Bass megmutatta miről van szó. Egyrészt e, ez a lépés mindenképpen rossz irányban mutat. Az önkéntesség útja nem megfelelő, kötelező útra kell terelni a megoldást mi hamarabb. Ami pedig az újrahasznosított PVC kérdését illeti, az a tény, hogy ez a termék olmot tartalmaz 0,1%-os küszöbbel, azt a benyomást kelti, mintha ez nem volna mérgező, már pedig ez egy téves információ, melyet ez itt adunk. Másodszorban pedig a újrahasznosított PVC irányába tereljük ezzel a címkével a fogyasztót, pedig az volna helyes, hogyha felelősen használna PVC-t, vagy pedig elkerülne PVC-t, de semmiképpen se arra ösztönöznénk, hogy az újrahasznosított PVC-t használja, amelyben magasabb az oldamtartalom. Ráadásul pedig alternatívák is fennállnak, azaz tehát minden oka megvan annak, hogy ezt, ez, ezt a kifogást fenntartsuk és adótasítsuk ezt a dokumentumot. Köszönöm a röv- rövid megfogalmazást, Martin Rogier. Rinyó nevében. Köszönöm szépen. Mindez, amit Bász mondott, talán egy, szem, egy szempontból lehetne kiegészíteni. Hogyha mondjuk a bizottság azt mondaná, hogy ez nem újrahasznosított PVC-t tartalmazna, hanem veszély és vegyszereket tartalmaz. Ez kellene, hogy szerepeljen a címkén. Az ólomnak nincsen biztonságos küszöbe. A tudomány történetében mindig azt mondták, hogy na ez lehet egy biztonságos küszöb, és mindig lejjebb tették, végezetül pedig be kell ismerni, hogy az ólomnak nincsen biztonságos kitettségi küszöbe, a gyermekeket különösen veszélyezteti a gyermekek idegrendszerét. Ezzel a szabályozással a problémát elhalasztjuk és még növeljük, hiszen voltak éppen az ólomtartalmi PVC-t két rétege új PVC-vel fedik be, és voltak éppen ezzel csak megsokszorosítjuk a problémát, hiszen több PVC-t fog kontaminálni az, az ólom. És egyébként nem 0,1, hanem 2 százalékot tart, olmot tartalmazhat az újrahasznosított PVC. Hát itt a szennyező fizet elvet kell érvényesíteni, a szennyező felelősségét kell érvényesíteni, az vegyiparnak, aki előállította az ólomtartalmú PVC-t, törődnie kellene ennek a ártalmatlanításával, és nem szabad, hogy a körforgásba bekerüljön ez a veszélyes PVC. Ha a bizottság körforgásos őszgazdaságról beszél, akkor fontos, hogy kizárjuk a kerülő utakat, a kiskapukat. Hiszen ennek a szabályozás nem csak egészségügyi, hanem környezeti kihatása is van, mondom csendben, hogy a környezeti hatás nem is mérték, hanem olyan hatása is van, hogy a körforgásos gazdaságot bátortalanítjuk el ezzel a derogációval. Tesszük nevetségesé. Nem rövid időszakról, hanem 15 évről van szó, ez pedig nagyon-nagyon hosszú időszak, ez teljesen elfogadhatatlan. Köszönöm. A néppárt nevében Alexander Ben Hüber kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Számunkra is nagyon fontos, hogy az ólomnak való kitettséget az embereknél csökkentsük, és az Európai Bizottság már nagy lépéseket tett ez irányban. De itt mi egy eh, tudományos fellépés mellett szállunk síkra, és a kivételi szabály az újrahasznosított PVC tekintetében nem kritikus, hiszen az EFSA, illetve az ECHA, az Európai Vegyi Ügynökség kockázat értékelési csoportja elfogadta ezt az eljárást. Következő magyarázatot adtak. A PF, PVC termék tekintetében az újrahasznosítás alternatívái az elégetés vagy a tárolás ez pedig sokkal nagyobb emisszió kitettséget okozna a környezetben, mint hogyha újra hasznosítjuk a PVC-t. Gondoljuk meg, hogyha körforgásos gazdaságot kérünk, akkor az újrahasznosítás nem más, mint maga a körforgásos gazdaság része. A prognózisok szerint az újrahasznosított PVC ólom koncentrációi 2030-ig és 2040-ig jelentősen csökkenni fog, és ilyen módon az 0,1%-os határérték betartható lesz. Gondoljuk csak végig, mennyi 0,1% 100% műanyagban amikor tudjuk, hogy vannak csövek, amelyik még százszázalékosan ullumból vannak, tehát legyünk, alkalmazunk itt a józan paraszti eszet, ész elvét, és gondoljuk végig, hogy mit jelent a 0,1 százalék a 99,9 százalék műanyagba vegyítve az Európai Bizottság javaslatát jó kompromisszumos javaslatnak tartom, ezt támogatni fogjuk. Ezért a kifogást eh, nem fogjuk megszavazni. Köszönöm az ECR nevében, Bondra úr. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem lepődnek meg, de nem tudom támogatni a kifogást. A REACH szakbizottság 24 tagja azt mondta, hogy a RBS célra vezető, ezért adjuk meg a bizottságnak a lehetőséget, hogy ezt bevezesse a kifogás félrevezető érveket tartalmaz. Egyrészt azt mondja, hogy az újrahasznosított PVC-ről szóló címke félrevezeti a fogyasztót, és ez ellentmond a REACH szabályozásnak, REACH rendeletnek. Ez nem igaz, hiszen a címkézés csupán segíti, hogy a fogyasztó az újrahasznosított és a nem újrahasznosított PVC között különbséget tudjon tenni. A bizottság javaslata ezt a célt szolgálja. Másrészt a állásfoglalás arról beszél, hogy a PVC hulladék újrahasznosítása során meglévő technológiát kell használni, ugyanakkor vannak ugyan kísérleti projektek, még jelenleg semmi kereskedelmi forgalomban rendelkezésre álló technológia nem működik. Ezért tehát az EHA kockázatelemzési csoportjának ajánlásait javaslom követni, amely azt mondja ki, hogy az aulom koncentrációs küszöbérték elfogadható, hiszen az alternatíva idézek az volna, hogy elégessük ezeket a termékeket, vagy pedig tároljuk őket, ez pedig növelné az emissziót, károsítaná a környezetet, és nem csökkenné, csökkenteni a veszélyt. Remélem, hogy ráadásul, hogyha elégetnék ezt a PVC-t, akkor sor újrahasznosítható anyag veszne kárba, hogyha kifogást elfogadjuk, ez történik. Ráadásul pedig az egyik opció sokkal rosszabb, mint a másik. Ezért nem támogatom a kifogást. Köszönöm, megadom a bizottságnak. A szót tessék, parancsoljon bizottság. Thank you, Chair, honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők! Több mint 6,5 millió tonnányi PVC terméket gyártanak le az Európai Unióban évente. A PVC termékek importja folyamatosan nő, évente kb. 750 ezer tonna PVC-t reciklálunk. A PVC tartalmú termékek 10%-a nem tartalmaz olmot, mert az Európai Unió 2016-tól kezdve kivezette ezeket az anyagokat. A meglévő ólom a korábbi termelésből vagy az importokból származik. Tehát a korábbi EU-s termelésből is adódik részben az ólom jelenlegi jelenléte. A jelenlegi szabályok meg, ö, megtiltják az ólomtartalmú PVC használatát az Európai Unióban. Egy 15 éves derogáció van érvényben bizonyos termékekre vonatkozólag, ide tartozik a reciklált PVC, ez leginkább az építőanyagok esetében releváns. Ugyanakkor a derogáció alá tartozó termékek, amelyek reciklált PVC-ből állnak, valamilyen bevonattal kell, hogy rendelkezzenek, megvédve ezáltal az embereket és a környezetet. A PVC reciklálása, újrahasznosítása hatékony módja annak, hogy további ólom kerüljön a környezetbe. Mert ezáltal csak később kell gondoskodni a hulladékkezelésről. Sajnálatos módon a vegyi reciklálás egyelőre még nem elérhető ipari léptékben, hogy ez, ezáltal tehát egyelőre még nem kezelhető ez a probléma, jelen pillanatban csak kísérleti fázisú projektek vannak ezen a téren. A reciklálás lehetővé teszi, hogy megvárjuk, hogy a vegyi reciklálás hatékonyabb módszerei elérhetővé váljanak. Az ólomtartalom a reciklált PVC termékekben folyamatosan csökkenni fog, ennek következtében a derogáció is időben korlátozott. A derogáció javaslatból való eltávolítása megakadályozza, hogy 675 ezer tonnányi PVC-t újrahasznosítsunk, ennek következtében ennek a hulladék kezelése aktuálisá válik, ez azt jelenti, hogy új hulladéklerakókra lesz szükség, vagy új hulladékégetőkre. Ez jelentősen megnövelné az ólom, a környezetbe kikerülő ólom mennyiségét is, ugyanis jelentős mennyiségű ólom tartalmú PVC-t tartalmazó termék kerülne a hulladékégetőkbe. Ez azt jelenti, hogy rengeteg ólom kerül neki a környezetben. Ezen túlmenően az ólomtartalmú PVC-t továbbra is importáljuk az EU-ba, ellenőrzések nélkül, nélkül miközben az EU-s ipari szereplők már 2016 óta ólommentes PVC-t gyártanak. Úgy hisszük, hogy a javasolt intézkedés, a derogációt beleértve teljes mértékben megfelel a REACH általános céljainak, és méltányos egyensúlyt hoz létre az egészségügyi és környezeti aggályok és az újrahasznosítás és körforgásos hasznosítás között. Meghallgattuk az önök érveit a mai vita során, ugyanakkor úgy gondoljuk továbbra is, hogy öt év fáradhatatlan munkájának következtében egy kiegyensúlyozott javaslatot készítettünk el. Úgy gondoljuk, hogy ezt a javaslatot a tagállamok nagy része támogatja, 24-en támogatták összesen egy ECA vélemény alapján, Ennyit szerettem volna elmondani a szintézkedés mellett érvelve. Köszönjük szépen! A kifogásról holnap szavazunk, és hogyha az MV elfogadja, akkor a plenáris februárban szavaz róla. Köszönöm szépen, a napi rendünk végéhez érkeztünk, holnap reggel kilenckor találkozunk újra, és két percen belül elkezdjük a koordinátori ülést, ezért a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak a teremben.